Okay, colleagues and uh, friends, perhaps we can look to... Kedves kollégák, talán megkezdhetjük uh, az ülésünket. 5 percen múlt három óra, bizonyára, eh, három óra, bizonyára észrevették, hogy nem Gressle asszony vagyok. Én fogom most elnökölni ezt az ülést, az is láthatják, hogy is sok minden van a napi rendünkön, nagyon sok téma van, nagyon fontos viták állnak előttünk. Van egy elnöki feljegyzés is, ami azt mutatja, hogy kb. 30 perc van minden egyes témára, tehát azt kérném, hogy minden kolléga lehetőleg tömörebben szóljon hozzá. Ezt elmondva rá is térhetünk a napirendünkre. Az első a napirend elfogadása. Szerintem senki nem kipagásolja ezt, ezt megküldtük e-mailben. A következő az elnök közleményei. A Cont News-ban olvashatták, hogy milyen nyelvek elérhetőek, azt is láthatják, hogy a weben is követhető ez az ülés. Valószínűleg több millió európai ül a komputer előtt és nézi ezt az ülést. A következő napi rendi pontunk, a hármas napi rendi pont, az Európai Számvevőszék külön jelentése, a bizottság tárgyalásai, a 2014-2020-as partnerségi megállapodásokról és kohéziós programokról, stb. stb. A számvevőszéki tag Balkó úr volt, aki felelős volt ezért a pontért, és megadásod neki a szót, hogy elkezdje a felszólását. Mr. Rapporteur Pirinski, ladies and gentlemen. I am... Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. A mai napon az európai szembevő széket képviselem, a 2 per 2017-es jelentést szeretném bemutatni. A 2014-2020-as időszakra a partnerségi megállapodásokat és operatív programokat elemeztük a 2020, Európa 2020-as stratégia prioritásainak megvalósítása szempontjából. Megnéztük azt, hogy a, a szándékolt célokat elérik-e, illetve hogy hogy alakulnak a különböző mutatók. Ahogy a Spirinski úrnak már említettem, az előkészületek alkalmával az év, vége, az év során még egy másik jelentés születik majd ebben a témában, az ex ante feltételrendszerről és a úgynevezett teljesítménytartalékról. A partneri a partnerségi megállapodások a bizottság és a tagállamok között kötött stratégiai beruházási tervek egy 7 éves időszakot foglalnak, vagy ölelnek fel. 2014-ben tárgyalták ki ezeket, és 2015. decemberéig a bizottság 387 operatív programot tárgyalt ki. Mi arra jutottunk elemzésünk során, hogy nagyon hatékony volt a bizottság ebben a munkában. Az operatív programok és a partnerségi egyezmények kitárgyalása alkalmával. Alapvetően az Európa 2020-as stratégia volt a fókuszpontban, de a bizottság bizonyos esetekben nem volt sikeres, a pénzügyi monitoring megállap, harmonizáció az alapok között nem volt megfelelő, illetve nem volt megfelelően konzisztens definíciójuk az úgynevezett teljesítmény mutatókra az output és az eredmény esetében. Túlságosan nagy, túlságosan magas a különböző mutatók száma, és ez nagyon komoly administratív terhet róhat az illetékesekre. Most a folyamatot szeretném részletesebben elemezni. A 2014-2020-as időszakra a kohéziós politikai jogalkotási csomagot 2013. decemberében fogadták el, az előző időszakhoz képest egy 5 hónapos visszaesés. De ennek ellenére a tagállamok az összes partnerségi megállapodást időben beadták, Ezzel egy hónappal gyorsabban dolgoztak, mint például a Nemzeti Stratégiai Referencia keretek esetében. Már 2012-ben elkezdte egyébként a tárgyalásokat a tagállamokkal a bizottság, és, egy, és position paper fogalmazott meg, azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mit tettek a 2000, Európa 2020-as célok elérése érdekében, illetve a bizottság megfogalmazta véleményét a finanszírozás prioritásaival kapcsolatban a tagállamok alapvetően időben nyújtották be az operatív programokat, és a bizottság is átlagos idő alatt bírálta el ezeket. Az operatív programokról szóló tárgyalások a bizottság, illetve a tagállamok között kicsit nehezebben alakultak, mint a korábbi időszakokban. Ennek a plusz feltételek jelentették az igazi okát, tehát az ex ante feltételrendszert, illetve a különböző intervenciós logikákra vonatkozó feltételek, az IT problémák, illetve az a tény, hogy a bizottságnak több körben kellett elfogadni a tagállamok által benyújtott anyagot. Ez alapján azt javasoljuk, hogy a bizottság a kohéziós politikáról szóló legislatív csomagját a 2020-as idő, utáni időszakra időben kell, hogy benyújtsa, hogy a jogalkotó hatóságok a tárgyalást időben le tudják folytatni. Második ajánlásunk. Úgy látjuk, hogy a partnerségi megállapodások ki, nagyon jó módját képezik annak, hogy a tematikus célkitűzésekre időben megszülessenek a, megszülessen a finanszírozás, illetve hogy felmérjük, hogy pontosan milyen szükségletei vannak a tagállamoknak. A stratégiai eredmények eléréséhez bizony az európai alapokon túl a tagállamoknak is alaposan be kellett nyúlni a zsebükbe. Nos, fontosnak tudom, tartom azt, vagy tartjuk azt, hogy a bizottság gondoskodjon arról, hogy megnövekedjen a különböző finanszírozások kezdeti elérhetősége a tagállamok számára. Az operatív programok esetében a tájékoztatás nem volt egybe, nem vágott egybe a partnerségi egyezményekre vonatkozó, vagy megállapodásokra vonatkozó tájékoztatásról, illetve nem minden esetben tették lehetővé ezek a programok azt, hogy a tagállamok meggyőződjenek arról, hogy az összes feltételt teljesítik. Ez alapján azt ajánljuk, hogy a tagállamok mi hamarabb a bizottság rendelkezésére bocsássák a pénzügyi információt, hogy a bizottság ellenőrizni tudja, hogy megfelelnek-e minden egyes követelménynek. Illetve a bizottságnak természetesen az a feladata, hogy ellenőriz, hogy a tagállamok az összes kötelezettségüket betartják-e. Most pedig térjünk rá a lényegre, a 2014-2020-as időszak operatív programjainak bonyolultsága. Több paraméter alapján kellett ezt eh, megvizsgálni. A prioritási tengelyek száma, a prioritások, a beruházási prioritások száma, illetve, hogy a régiókat hány kategóriába osztjuk. A hármas, a hármas mellékletben, a 89-es oldalon van, van erről egy gyönyörű táblázat. Hát ha megnézik, látható, hogy itt alapvetően nem beszélhetünk egyszeresítésről, pedig ezt próbáljuk elérni. Ami a különböző alapok közötti a különböző alapok pénzügyi monitorozását illeti, azt okoz nehézséget, amikor a beruházási prioritásoknak nem felelnek meg a különböző pénzügyi információs kategóriák. Tehát úgy kell a különböző prioritásokat, beruházási prioritásokat megszabni, hogy azok egyes beavatkozási témára vonatkozzanak. Hogyha ez nem történik meg, akkor az előrelépést nem tudja nem tudják, nem tudja ellenőrizni a bizottság, és nem világos, hogy egy-egy beruházási prioritásra mekkora összeg elérhető. A szociális alap és a regionális fejlesztési alapok közötti különbséget a 74. oldalon elemzi egy táblázat, a 15-ös számú ábra. És alapvetően a szociális alap esetében nagyon sok előnyről beszélhetünk. Nos, egyértelmű az is, hogy összességében rendkívül sok eredmény indikátor létezik a két alap esetében, a, szo a szociális alap és a vidékfejlesztési alap esetében is. Az egyik esetben 3000 körül, a másik esetben 2000 körüli az ö, indikátorok száma miután ez tovább fog emelkedni, úgy gondoljuk, hogy ez mindenképpen nagyon magas szám, sőt túlságosan magas szám. Valójában az outputnak még mindig nincs definíciója, és az eredménynek sem. A szociális alap esetében elvileg az lenne az elképzelés, hogy a résztvevők számára azonnal jellege megjelenik az eredmény. A vidékfejlesztési alap esetében itt alapvetően makrodimenzionális eredményekről beszélhetünk. Nos, úgy gondoljuk, hogyha a teljes mintényre vonatkozó adatok jobbak, akkor sokkal jobb lesz a 2020-as időszak után az a költségvetés, amit, a, amit teljesítmény alapon szabunk meg. Azt ajánlja a számbevőszék, hogy megfelelő terminológiát szabjon ki a bizottság, mit jelent az output, mit jelent az eredmény. Ez megkönnyíti majd a 2020-as idő, utáni időszakban a munkát. Jó lenne, hogyha különleges és harmonizált indikátorokkal jellemezni a bizottság a 2014-2020-as időszakban az outputot és az eredményeket. A szükségtelen indikátorok használatával föl kell hagyni a tagállamoknak, hogyha módosítják a programot egy-egy programozási időszak alatt. Ami a programok hatását illeti, erről majd születnek különböző értékelések, csak úgy, mint az előző tervezési időszakban. Ehhez természetesen arra van szükség, hogy megfelelő adataink legyenek, társfinanszírozású fellépések esetén is a tagállamoknak kell arról, arról rendelkezni, hogy ezek az adatok elérjék a bizottságot. Ami a vidékfejlesztési alapot illeti, itt az eredmények nem azonnaliak, és a tagállamok önkéntes alapon kommunikálják az adatokat. Ezeket az adatokat nem szokták rendszeresen felülvizsgálni. Azt ajánljuk tehát, hogy a bizottság próbálja meg a tagállamok körében azt a gyakorlatot megvalósítani, hogy a bevált, hogy a jó példákkal előjáró tagállamok eseteit kell általánosá tenni, tehát a bevált gyakorlatot kell elterjeszteni. Tehát a output és az eredmények esetében erre lenne szükség. Mint említettem, tehát túlságosan sok itt az indikátor, ez egy nagyon komoly hiányosság a rendszerben. Azt ajánljuk, hogy az alapok szerint alakítsunk ki különböző módszertannal különböző indikátorokat, és csökkentsük le az indikátorok számát. Ezáltal adminisztrív tehertől szabadítjuk meg a tagállamokat, illetve fontos azon is elgondolkodni, hogy hogyan fogják felhasználni ezeket, ezeket az adatokat. Tehát az éves megvalósítási jelentések adatait kell a bizottságnak felhasználni, és adott esetben benchmarkingra is szükség lehet, a 2014-2020-as időszakban, ahol szükség van rá, ott a teljes mindegy alapú költségvetés elveit kell megvalósítani, ezáltal outputbeli növekedés lehet elérni. A 2020 utáni, 2020 utáni időszakra pedig az egység költség alapú elszámolásra van szükség. Hölgyeim és uraim, végezetül hadd mondjam el az, hogy a bizottság hatékony volt a 2011-2020-as időszakban a partnerségi megállapodások tárgyalásában. A cél az volt, hogy, a 2000, hogy az Európa 2020 prioritásait jobb költségvetéssel valósítsák meg a tagállamok, de azért még bizonyos dolgokat lehet javítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó előadást, nagyon fontos témákat említett, most pedig megadom a szót Pirinszki úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék Bálkó raportőrnek is köszönetet mondani ezért az előadásért amelyel tényleg jól összefoglalta ezen külön jelentés lényegét. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Hadd mondjam el, hogy én úgy vélem, hogy az, hogy most foglalkozunk ezzel a jelentéssel és a következő jelentéssel, és azzal, hogy mi lesz majd még később a külön jelentés kapcsán, a külső feltételekkel kapcsolatban. Nos, ez egy nagyon időszerű téma, Egyértelmű az, hogy a kohéziós politika, politikát elismerik úgy, mint az egyik legfontosabb befektetési eszközt az Európai Unióban. Ugyanakkor egy nagy reform előtt is áll ez. Tehát fel kell ismernünk azt, hogy mekkora kihívást jelent azt, hogyha ezt frissítjük és elfogadjuk. Engedjék meg, hogy rátérjek a problémákra és az ajánlásokra, amit a külön jelentés kiemelt. Ezek olyan kérdések, amelyeket annak tükrében kell vizsgálni, mit történik majd 2020 után. Az első kérdéskör az az időszerűséghez kötődik. Az első ajánlás a számvevőszék részéről egyértelműen kimondja azt, hogy az Európai Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy a e, jogszabályokat e, benyújtják időben annak érdekében, hogy ezekről lehessen tárgyalni. Itt gondolni kell a 2014 előtti tapasztalatokra, és tudjuk, hogy egyre kevesebb az erőforrás, és egyre nagyobb a kihívás, ami a politika előtt áll. Egyértelmű kötelezettség van az Európai Bizottság számára, illetve az MFF rendelet kapcsán is, hogy a 2020 után vonatkozó MFF ajánlásokat 2019. január 1 előtt kell eh, bejelentenie, és eh, ezután következne a bizottság jogalkotási csomagja. Ezek a az eredmények, a bizottság reakciója, úgy vélem, hogy ezek rászolgálnak egy alapos ellenőrzésre. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem tudja tartani majd a 2008 januári határidőt, hogy az MFF keretet előterjessze. Valószínűleg ez a jövő év második felében fog megtörténni, de ez a megfogalmazás, hogy majd csak ezt követően jön a jogotási csomag, ez is eléggé megkérdőjelezhető. A kérdés az az, hogy az Európai Bizottság mit gondol erről pontosan? Mit kíván tenni január 1-ig, illetve január 1 -e után, és mi lesz majd egy jogalkotási kerettel? A négyes bekezdésben, a munkadokumentumban azt javasoltam, hogy legyen egy olyan megfogalmazás, hogy közvetlenül az MFF után kell bemutatni a jogakotási csomagot. Egyértelmű reakcióra van szükség az Európai Bizottság részéről, hogy hogyan kívánnak erre az egyértelmű számvőszéki ajánlásra reagálni, hiszen nagyon fontos az, hogy időben benyújtsák ezt az eszközt, ez nagyon fontos a 2020 utáni kohéziós politika szempontjából. A másik ajánlás a szematikus koncentrációra vonatkozik. A bizottság elfogadja ezt az ajánlást, de itt is felmerülnek kérdések. Ugyanis a jelentésben utalnak egy bizottsági közleményre 2015. decemberéből, amely az ESZI eh, növekedésre és munkahelyekre vonatkozó alapjának maximalizálásáról szólt. Az Európai Bizottságnak ezt fel kell vizsgálnia, meg kell vizsgálnia azt, hogy ezek az alapok hogyan működtek, és szeretnék szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy a foglalkoztatási szakbizottságban volt egy vélemény, és eléggé meglepődtek azon, hogy az Európai Bizottság csupán egy közleményt adott közre a partnerségi megállapodásokról szóló tárgyalásokról, viszont nem beszéltek arról pontosan, hogy az alapok hogyan járultak az eredményekhez hozzá. Tehát a második ajánláshoz kötődve egy sokkal pontosabb válaszra van szükség az Európai Bizottság részéről a tematikus koncentrációra vonatkozólag. Van a hármas ajánlás, amelyet, joggal emelt ki Balkó úr, ez a definíciókhoz, a terminológiához kötődik, az outputhoz és az eredményekhez. A bizottság részben elfogadja ezt az ajánlást, számos pontot kiemel, hogy jelenleg nem tudnak semmilyen fajta kötelezettségvállalásot tenni a 2020 utáni jogalkotással kapcsolatban, és itt a pénzügyi rendelet, a költségvetési rendelet, reformjáról lenne szó, ez egy omnibus gyakorlat lenne, az Európai Parlament hajlandó lenne a trialóg tárgyalásokra. Ugyanakkor azt várnánk, hogy az Európai Bizottság sokkal pontosabban beszél arról, hogy hogyan kíván szembenézni azzal a kihívással, hogy mik az eredmények, az outputok, mert a következő gyakorlat, ha nem így tesznek, akkor eredménytelen lesz. Az 4-es, 5-ös ajánlás elfogadhatónak tűnik a bizottság számára. Ez az outputok közös indikátoraira vonatkozik, arról szól, hogy elemezni kell azt, hogy melyek a legrelevánsabb relevánsabb a hatástudomány szempontjából. Az ötödik ajánlás pedig az úgynevezett gold platinget illeti. A hatos ajánlással szeretnék azonban most foglalkozni. Itt benchmarkokat javasolnak a bizottság számára, illetve a teljesítmény alapú költségvetést javasolják. A bizottság hosszasan érvel amellett, hogy miért nem tudják ezt kivitelezni, kivéve kivételes esetekben Ugyanakkor ezt már az Európai Parlament korábbi állásolásaiban is javasolta, hogy az a kihívás annak kapcsán, hogy ezek a visszatérítések hogyan kötődnek bizonyos specifikus feladatokhoz. Tudjuk, hogy egy olyan környezetben dolgozunk, amikor nagy a szkepticizmus az Európai Unió politikai politikája, a kohéziós politikája tekintetében van egyfajta populista hangulat, amely nagymértékben alakítja a politikai körök, vezetők módját is. Tehát tényleg egyértelmű álláspontra van itt szükség, hogy a kohéziós politikai gyakorlat mit is hozott létre konkrét eh, szempontból végezetül. Három aggályról, illetve ajánlásról szeretnék beszélni. Mi is az egyszerűsítés? Az egyszerűsítés nem történt meg, úgy tűnik, az elmúlt években a vezérmotívum a jelentésben az az, hogy um, egyre nagyobb az összetettség, és uh, kétszer-háromszor több jelentésre van szükség, mint amikor létrehozták ezt a közös politikát. Az egyszerűsítés továbbra is egyértelmű és alapvető szükségszerűség. Ezen kívül arról is hallottunk, hogy az alapok értékelésére is szükség van, ez nehezen megy, meg kell vizsgálni azt, hogyan lehet ezt javítani. A harmadik kihívás az az, hogy ezt az egészet egy stratégiai keretbe öntsük. Az elmúlt hét évben az EU 2020 célkötűzései meg lettek fogalmazva, de mit, mi lesz majd 2020 után? Nincs meghatározva a jövő, szerintem referenciapontokra van szükség, orientációra van szükség. Szeptemberben várjuk majd azt, hogy előteljes Juncker úr a szemináriumon. Presentation, you asked the commission a number of... Köszönöm szépen. Jó pár kérdést kapott a bizottság, és kicsit később meg is adjuk a szót nekik, hogy válaszoljanak. Most azonban nézzük, hogy ki kér még szót. Árnyékjelentéstevőként Mártinának adom meg a szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Balkó úrnak, illetve jelentéstevőnknek, Pilinszki úrnak ezt a nagyon is átfogó anyagot. El kell, hogy mondjam, hogy egyetértek a megjegyzések nagy részével, amely benne van a munkadokumentumban is. Ezt köszönöm. Három konkrét megjegyzéssel élnék. Én is aggódom amiatt, hogy öt hónapos késés, késést látunk. Szerintem ez nem egy olyan jó jelzés. És csak akkor tudjuk a forrásokat megfelelő módon elkölteni, hogyha időben elkezdjük a kifizetéseket, nem kerülhetünk vészhelyzetbe a programi, programozási időszak végén. Ezért meg kellene győződni arról, hogy a partnerségi megállapodások időben megköttetnek, illetve időben jóváhagyják azokat, és aztán meg lehet kezdeni a programok megvalósítását, hiszen különben maguk, magunk előtt toljuk ezeket a késedelmeket minden egyes programozási időszakban. Tehát szerintem el kell kezdeni, vagy lehetőség van, hogy elkezdjük az informális találkozókat a tagállamokkal, és így lehet a hatékonyságot növelni. Kicsit úgy tűnik nekem, mint hogyha a bizottság vagy a tagállamok nem vonták volna le a múlt tanulságait, hiszen ugyanazokat a hibákat látjuk megismétlődni, például az operatív programok késői elfogadását, a késői abszorpciót, illetve a finanszírozások folyósításának késlekedését. Olyan, mintha nem tudnánk levonni a tanulságokat, mi áll ennek a hátterében. Ez a kérdésem. Nem tudom, hogy a bizottság tud -e erre választ adni. Aggódom amiatt, hogy több ezer teljesítmény indikátort hoztak létre a tagállamok, illetve vannak ezen kívül programspecifikus indikátorok is. Szerintem további administratív terhet hozunk létre ezek által, hiszen elburjánzottak ezek az indikátorok. Ezt a problémát meg kell oldanunk, a bizottsághoz intézendő kérdés pedig a következő, hogyan állunk, mit tehetünk az indikátorokkal kapcsolatban, illetve lehetőség van-e arra, hogy valamilyen egységes eredményindikátor csomagot hozzunk létre minden finanszírozás esetében. És végül az utolsó kérdésem a bizottság felé, hogy a tagállamok hogyan kívánják eh, rávenni a tagállamokat arra, hogy megfelelően dokumentálják azt, hogy érvényesül a bottom-up megközelítés, tehát valóban az Európai Uniós állampolgárok szükségleteit egészítjük ki. Azt látjuk, hogy sokszor a partnerségi megállapodásokban az, az állampolgár igényeit nem igazán érvényesítik. A kérdésem pedig, hogy a bizottság hogyan próbál meggyőződni arról, hogy valóban ez az alulról fölfelé törekvő megközelítés érvényesül elnök. Köszönöm szépen. Jó pár kérdést kapott a bizottság. A főigazgató helyettes úr, Popenc úr van itt, nem tudom, hogy tud-e válaszolni ezekre a kérdésekre. Igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, illetve köszönöm szépen Balkórnak a számvevőszék részéről ezt a teljesítményértékelést. Köszönjük szépen a számvevőszéknek azt, hogy elismerik a bizottság munkáját. Valóban a szabályozási keret késői elfogadása mellett is sikerült fölzárkóznunk, illetve az operatív és partnerségi megállapodásokat időben megkötni. Ezen kívül informális párbeszédet kezdtünk a tagállamokkal, tehát azt hiszem, hogy az előző időszakból már levontuk a tanulságot, fölfogtuk azt, hogy intenzíven kell dolgozni a tagállamokkal a programok tartalmát illetően, függetlenül attól, hogy nem feltétlenül látjuk azt, hogy melyik tagállam melyik programban, vagy hogy szerepel. Szerintem ez így kifizetődő volt. Természetesen vannak még komplikációk, de azt hiszem, hogy most első ízben a kohéziós politika rámutatott arra, hogy célzott a beruházásunk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot, és valóban a munkahelyteremtés, illetve a növekedés tekintetében eredményeket érünk el. A 16-os cikk jelentést most első ízben említettük meg, és nagyon reméljük, hogy sikerül majd az eredményeket is bemutatni. Megpróbáljuk ezeket a teljesítményindikátorokat agregálni, összefogni és megnézni azt, hogy mit próbálunk megvalósítani az alapok segítségével. Ezen kívül az is igaz, hogy az átláthatóság, illetve a benchmarkok tekintetében nagyon sokat dolgoztunk. Van egy nyílt adatplatform, amelyben benne van a megvalósítás, Folyamatosan frissítjük ezt az adatbázist, illetve a benchmark rendszert hasonló programokkal, prioritásokkal. Azt kérjük mindenkitől, hogy használják ezt a platformot, és szeretnénk megmutatni, hogy a programok megfelelő része működik-e, avagy sem. Tehát nagyon sok összehasonlítást végzünk, illetve a benchmark tevékenységet is elvégezzük. Azt hiszem, hogy itt alapvetően egy bonyolult keretről van szó, az Európa 2020 keretében a konkrét területi szükségleteket figyelembe kellett venni, és ezért a teljesítmény keret egy kicsit bonyolultnak tűnik. Ugyanakkor a keret elemzését, értékelését végezzük, ez folyamatban van, együttműködünk a tagállamokkal, és megpróbáljunk javítani a jelenlegi kereten. Megvannak a mérföldkövek, az indikátorok ebben a programban, és ezen kívül évente elemezzük a megvalósítási jelentéseket, 2017 egy különleges esztendő, hiszen egy félidős jelentést fognak elküldeni a tagállamok, illetve stratégiai jelentést készít majd a bizottság, és nagyon reméljük, hogy ebben majd meglátjuk, hogy a prioritások mennyiben érvényesülnek. megvannak a prioritások, de természetesen ez megfelel annak, amit a programban ki, ki akarunk alakítani. Ezen kívül az új kihívásokhoz is kapcsolódik ez, mint például a migráció, a biztonság, a védelem, nagyon fontos ezt észben tartani. A programozás rugalmas is lehet, illetve figyelembe veszi az új kihívásokat a programokban. Természetesen a költségvetési, illetve teljesítménykeret javítása prioritás számunkra, megpróbáljuk összeszedni a fontos adatokat, elvégezni az elemzéseket. Ami a jövőt illeti egyértelmű szerintem, hogy a bizottság először is egy fehér könyvet hoz létre a finanszírozás jövőjére vonatkozóan, ez rendelkezésre áll majd remélhetőleg a hét folyamán, és ez lesz majd az alapja bármilyen jövőbeli vitának, amely a konkrét finanszírozást, Európai Uniós finanszírozást irányoz elő. Hát összességében ennyit kívántam elmondani, de természetesen vissza fogunk majd térni önökhöz, benyújtjuk a konkrét stratégiai jelentést az év végén, és mindenképpen szeretném megnyugtatni önöket, hogy szorosan nyomon követjük a programok megvalósítását. Nem igaz az, hogy nem sikerült egyszerűsíteni a dolgokon. A 50%-os csökkentést értünk el a kutatási innováció fejlesztési programok keretében. Ott vannak a balti országok és más országok, ezeknek a, a lehetőségét is egyszerűsítettük. Vannak olyan országok azonban, amelyeknek az alkotmánya igen bonyolult, ott egy programot céloztak meg, mint például Ausztria de vannak olyan tagállamok is, amelyek nagyon fontos regionális reformokat hajtottak végre, mint például Franciaország, Görögország, nagy erővel, hatalommal ruházták fel a régiókat, és ezt is azt hiszem tiszteletben kell tartanunk a programjaink során. Összességében azt mondhatjuk, hogy nagyon jó architektúrát sikerült kialakítani, és megpróbáljuk ezt tovább javítani majd a jövőben. és természetesen nincs egységes megoldás, hiszen nagyon eltérőek a tagállamok. Köszönöm. Thank you. Uh, most... Köszönöm szépen. A legtöbb kérdés a, kérdést a bizottságot kapta. Számvevőszéknek nem túl sok kérdést szántak, de ha Balkó úr gondolja, akkor talán megadom, megadom neki is a szót. No, I explain our observation in my... Valójában a bevezető beszédemben, amit lehetett elmagyaráztam, tűnhet, tűnhet úgy első látásra, hogy ez a jelentés elméletibb, de alapvetően arról van szó, hogy az Európai Unió pénzét hogy költjük el Van egy személyes meglátásom a jövőről. Vajon mi lesz a Brexit hatása mindenre? Hiszem, egészen biztosan a Brexit után megváltozik az összes Európai Uniós adat és szint. Ezt ne felejtjük el. Uh, uh, Még egy dolog. Már a végső stádiumban van az a különleges jelentés, amit a partneri megállapodásokról készítünk, ez a második fázis, ugye a második számú jelentés, amiről beszéltem. Az exante feltételrendszerről és a tartalékról vannak leginkább ajánlásaink, meglátásaink, és nagyon örülök annak, hogy a szakbizottságban ezt a témát megvitathatjuk. Hiszen az Európai Unió pénzének jövőbeli elköltéséről kell most döntenünk, mindannyian azt szeretnénk, hogyha ez a lehetőleg leghatékonyabb lenne. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm Balkó úr. Pirinszki úr, az előadó. Mi lesz az árszó? Köszönöm, elnök úr. Úgy látom, hogy még nagyon sok mindenről lehet majd beszélni ezen témák alatt. Főigazgató helyettes úr nagyon érdekes dolgokat mondott. Először is arra utalnék, amit bevezetésként mondott a tárgyalások a tárgyalások elkezdésének ideje. Jó lenne, hogyha ez minél előbb bekövetkezne, hogy a késlekedéseknek elejét vegyük. Vajon levontuk-e a tanúságot a múltbéli hibákból. Én arra ösztökélném a bizottságot, hogy ne elégedje meg azzal, amit eddig tett, hanem az lenne az igazi elnök úr, hogyha egy nagyon komoly válságellenes terve dolgoznának ki. Egész biztos lesz majd válság, a különböző késlekedések miatt, az MFF miatt és a jogalkotási kerettel kapcsolatban is. Úgyhogy itt nagyon komoly és hosszadalmas tárgyalások lesznek majd. Úgy érzem, a bizottság nem veszi elég komolyan ezt úgy érzem, hogy nem csak akkor kell ezzel a problémával elkezdeni foglalkozni, amikor bekövetkezik, hanem jó lenne felkészülni. Nem lesz egyszerű ezt a helyzetet kezelni majd. Egy dolgot kiemelnék, ezt a szembevőszégi anyagban és a bizottsági anyagban is láthattuk. A parlament megnövelt hatásköre jelenti részben a problémát ezért tart tovább a tárgyalás. Ezt nem, ezt nem tartom elfogadhatónak. Er, ezt hogy lehet megoldani? Hagyjuk ki a parlamentet az egészből, vagy csökkentsük a jogkörét? Itt egy szörnyűséges félreértésről van szó, és akkor még finoman fogalmaztam. A parlament is ugyanazt szeretné elérni, hogy minőségi módon költsük el az Európai Unió pénzét, és jó szakpolitikákat alakítsunk ki. Ami a határidőket illeti, vannak itt pozitív jelek a bizottság részéről, de szerintem azért gondolkodjunk előre. Második dolog, egyszerűsítés. Martina is említette ezt a témát főigazgató helyettes úr ezt visszautasította, azt mondtam, nem, ez nem így van, igenis elértük az egyszerűsítést. Nagyon komoly kérdőjel merül fel bennem, mert a szemvevőszégi jelentés címe is kimondja, és ez ugye időbe telik, míg ezt elmondom, hogy meg, betartották ugyan a határidőket, de a bonyolultság nőtt egyre bonyolultabbá vált szó szerint. A bizottság gondolkodik -e ez a, egy, azon, hogy leegyszerűsítse ezeket a folyamatokat? Harmadik észrevételem. Felhívnám mindenkinek a figyelmét egy bizonyos dologra. Főigazgató helyettes úr a migráció, a biztonság, a védelem témáit is említette a kohéziós politikának nem az a célja, hogy ezekre a kihívásokra megtalálja a választ. A kohézió egy hosszú távú beruházási politika, egyértelmű hosszú távú keretben kell a célkitűzéseit elképzelni és feladatait, az új kihívásokat, egyéb szakpolitikákkal lehet megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szólnék erről egy pár szót, mert a KONT mellett a Regionális Fejlesztési Szabizottság tagja is vagyok, és én is úgy vélem, hogy a kohéziós politika kapcsán nagy alapok vannak, és ez a legfontosabb befektetési eszköze az Európai Uniónak pénzügyi, politikai szempontból, ugyanis a legtöbben az Európai Unióról, főként az Európai Unió által finanszírozott projektek által um, tudnak. Tehát bármit, amit kritizálunk, azt azért tesszük, mert azt szeretnénk, hogyha a kohéziós politika tényleg jövőképes legyen. Szeretnénk, hogyha időben elkészülne ez, időben megkezdődhetnének a projektek. Szeretnénk, hogyha ez nagyon egyszerű lenne, hogy ez könnyen kezelhető legyen. A kedvezményezetek számára. Szeretnénk, hogyha főként az eredményekre koncentrálna, szeretnénk Tudjuk azt is, hogy vannak kételkedők, úgy gondolják, hogy, hogy meg kell ezt változtatni, meg kell mutatni a kételkedőknek, hogy a kohézis politikának igenis van jövője, sokkal inkább a teljesítményen az eredményekre kell koncentrálni, meg kell mutatni azt, hogy ezt tudjuk tenni az emberek érdekében Európában, ezt szeretnénk folytatni, és szeretnénk ezt javítani a jövőben. Tehát minden, amit itt elmondunk, amit kritizálunk, ezt ebben a keretben kell értelmezni, és ezzel le is zárom ezt a napirendi pontot. Következzék a négyes napirendi pont. Itt ismételten Pirinszki úr a jelentés készítője, de mielőtt még ő szót kapna, addig eh, átadom a szót a szemvőszéki tagnak, Greta úrnak, aki beszél az unió költségvetésének védelméről. Köszönöm szépen! Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Örömmel mutatom meg ezt a külön jelentést az unió költségvetésének védelméről a szabálytalankodásokkal szemben. Az egyik legfontosabb feladat az Európai Bizottságnak az az, hogy biztosítsa, hogy az Európai Unió költségvetését a szabályoknak megfelelően költik el. Ehhez a bizottságnak két eszköz áll a rendelkezésére. A megelőző intézkedések, amelyel meg lehet akadályozni azt, hogy a szabálytalan kifizetéseket visszatérítsék, miatt még a kifizetés megtörténik a másik pedig a pénzügyi intézkedések, amelyekkel meg lehet védeni az Európai Unió költségvetését a hibákkal szemben, és vissza lehet állítani a, a, a költségvetést. Az auditunk során megvizsgáltuk azt, hogy ez a két eszköz, amit az Európai Bizottság alkalmaz, ezt hatékonyan teszik-e, hatékonyan védik-e meg az EU költségvetését a kohéziós politika területén. Ez a terület 350 milliárd eurót tesz ki a 2007-2003, illetve a 2004-2020 közötti időszakban. Ez egyharmada a teljes EU költségvetésnek. Összességében azt láttuk, hogy az Európai Bizottság hatékonyan használta fel az intézkedéseket, amely rendelkezésére áll a 2007-2013 közötti periódusban, megvédte a költségvetést a szabálytalan kiadásokkal szemben. A 2004-es, 2007-2003-as időszakban sokkal jobban alkalmazták ezeket az eszközöket, mint korábban, és a legkockázatosabb tagállamokra koncentráltak. Az Európai Bizottság fellépése nyomást gyakorolt a tagállamokra, hogy kezeljék a hiányosságaikat, de vannak még mindig olyan gondok, amelyek miatt az Európai Bizottság nem tudja időben, nem tud időben fellépni, és ez a tagállamok számára pénzügyi kockázatot jelent. Tehát jobb az, hogyha a tagállamok helyesen végzik el a munkájukat először is, és nem engedélyeznek, nem adnak át szabálytalan kiadásokat a bizottságnak. Azt is látható, hogy a bizottság nehézségbe ütközik akkor, amikor megfelelő monitorizást kell végrehajtania a pénzügyi korrekciók tekintetében, mivel a tagállami információk nem, te, nem teszik eh, könnyűvé a monitorozást. Ami a bizottság jelentését illeti a pénzügyi korrekciókról, a megelőző intézkedésekről, azt láthattuk, hogy nehéz a teljes helyzetet látni, mert az információt olyan sok, nagyon sok dokumentumban adják közre, ezek nem átfogóak. Szeretnénk, hogyha az érintettek is megkapnak a jelentést, a tanács, a parlament, az auditoraink önök akikkel és interjúkat készítettek, ezt szeretnék önöknek megköszönni. Azt is láthattuk, hogy nincs megfelelő információ abból a szempontból, hogyan lehet összehasonlítani a legjobb gyakorlatokat a tagállamok között, és hogy hogyan lehet a problémákat felfedni. Szeretnék egy nagyon fontos kérdést kiemelni. Az Európai Számvőszék feladat az az, hogy auditot végezzen el, és ajánlásokat tegyen az EU költségvetése szempontjából, de korlátozott a lehetőségünk, hogyha adott tagállamokról van szó. A szemvészékkel szemben a bizottságnak sokkal gyakorabbi rendszere van a tagállamokkal szemben, így jobb helyzetben van abból a szempontból, hogy ajánlásokat tegyen a tagállamoknak, hogy hogyan lehetne a pénzügyi ellenőrzéseket javítani. Mi várjuk a 2014-2020-as periódus ajánlásait, szerintünk ez majd javítani fog a rendszeren. Ez több lehetőséget ad a bizottságnak arra, hogy a szabálytalan kiadást ne térítsék vissza az EU költségvetésből, és így erősíti az Európai Bizottság azon helyzetét, hogy megvédhesse az EU költségvetését. Végezetül hadd hát emlékeztessem önöket a külön jelentésünk ajánlásaira. Azt ajánljuk, hogy a bizottság továbbra is maradjon éber, hogy a kifizetések hibamentesek legyenek, javítsa a monitorozási jelentéstevési eljárásait, illetve adjon új jogköröket a 2004-es 2020-as időszakban. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you for that uh, uh, report. Uh, very much appreciated. Köszönjük szépen ezt a jelentést. És most megadom a szót Pirinszki úrnak a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Először is azt látjuk, hogy a kohéziós politika sikeres megvalósítása e, e, ennek a kulcsa a programozásban rejlik. De ez csak akkor lehet sikeres, hogyha megfelelően kezeljük pénzügyi szempontból. Pénzügyi korrekciók, illetve a szabályszerűség ellenőrzése, ezért rendkívül fontos. A számvevőszék külön jelentése e, ebben a tekintetben a 2013-17-es időszakra kielégítő, illetve további ajánlásokat fogalmaz meg a bizottságnak, illetve a tagállamoknak, annak érdekében, hogy pénzügyi érdekeiket megvédhessék. Szeretnék Greten úrnak, illetve csapatának köszönetet mondani a külön jelentésben végzett kiváló munkájukért. Arra számítunk, hogy a bizottság időben megvalósítja majd az ajánlásainkat. A 2007-2013-as időszakra vonatkozóan megfelelően figyelembe vették az ajánlásainkat, és korrektív intézkedéseket hoztak, mint a 2000-2006-os időszakban, és ennek az eredménye is sokkal jelentőségteljesebb volt. Azt javaslom, hogy a parlament támogassa a szemvevőszék ajánlásait, illetve azt kéri a bizottságtól, hogy továbbra is éberek legyenek a beadott program tervezeteket illetően, illetve a következő időszakokban is. Valamint azt kérjük a bizottságtól, hogy egy analitikus, konszolidált jelentést készítsenek a 2007-2013-as korrektív intézkedésekről, az előző időszakban elkészített jelentésre alapulóan, ami pedig a 2020 utáni időszakot illeti, meg kell erősíteni a keretet, a jogi keretet, de alapvetően a szabálytalanságok megelőzésére kell hangsúlyt folytatni. Ezért minél előbb egy integrált monitoring rendszert kellene létrehozni a bizottságnak, és időben elemezni, mint a megelőző intézkedéseket, mint pedig a pénzügyi korrektív intézkedéseket az adott időszakra. A tagállamok hatóságainak hozzá hozzáférést kell biztosítani ehhez az információhoz. Van még egy-két megjegyzésünk, illetve ajánlásunk a munkadokumentumban. Ezek tartalmazzák a megfigyeléseinket. A kifizetések felfüggesztése jelentős pénzügyi kockázatot jelent a tagállamok számára, illetve nehézségekhez vezethet a bizottság számára is a költségvetés igazgatását illetően, ezért kiegyensúlyozott erőfeszítést kell biztosítani a költségvetés megvédése érdekében, illetve a kohéziós politika eredményének elérése érdekében. Nagyon fontos az is, hogy az operatív programok időben megvalósuljanak. Föl kell ismerni a szabálytalanságokat, ezeket meg kell előzni, így több időnk marad a problémák megoldására, hiszen azok szűkebb keretben jelennek majd meg. Azt kérjük a tagállamoktól tehát, hogy proaktívabban lépjenek föl, felelősségteljesen járjanak el, azonosítsák a szabálytalanságokat, és ezeket próbálják megelőzni, illetve korrigálni nemzeti szinten, így, megelőzvén a további forrásveszteségeket, azt kérjük a, a tagállamoktól, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű információkhoz juttassák a bizottságot a pénzügyi auditokra vonatkozóan, hiszen így kevesebb adminisztratív teher hárul majd a bizottságra. Következő időszakra nézve nagyon fontos, az, hogy szabályozási biztonságot, megfelelő iránymutatást és technikai asszisztenciát nyújtson a bizottság, konkrétan megfogalmazza a követelményeit, bizottságnak együtt kell működni a tagállami hatóságokkal annak érdekében, hogy növeljék az első és a második szintű ellenőrzések hatékonyságát, illetve iránymutatást kell nyújtani a horizontális elszámolási kötelezettségre, amely segíti majd a követést, illetve a pénzügyi korrekciókat. A számvevőszék nagyon fontos szerepet tölt be, és így a javaslatokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mind a bizottság, mind pedig a tagállamok felé konkrét javaslatokat fogunk megfogalmazni a következő időszakban is. És végül két kérdés, akár a bizottsághoz, akár a számvevőszékhez intézve. Vegyes bizonyítékot találtunk arra vonatkozóan, hogy a megelőző intézkedések és pénzügyi korrekcióknak milyen a hosszú távú hatása a 2013-17-es időszakra nézve. Itt a 11-es pontra utalok, a 11-es bekezdése. Erre vonatkozóan tehát kérnék még kiegészítést. Illetve meg kellene nézni, hogy milyen nehézségeket jelentett ezeknek az elemzése. Ezen kívül úgy látjuk, hogy a pénzügyi korrekciókat illetően a 2007-2013-as időszakra még nem születtek döntések. Ez a 15-ös bekezdés erre vonatkozóan is szeretnénk további információkat kapni. Köszönöm. Uh, Mr. Köszönöm, Pirinszki úr. Most az árnyékjelentéstevő következnek. André az első. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Pirinszki úrnak hihetetlen energiát és időt szentelt ennek a rendkívül aktuális jelentésnek. Jelenleg folyik a kohéziós fórum. A kohéziós politika valóban hosszú távú beruházási politika, de prioritásként kell kezelni azt, hogy megfelelően megfelelő költségvetést kapjon ez a téma. Ugyanakkor nem arról van szó, hogy a pénzügyi korrektséget kell csökkenteni, mert ezzel plusz terhet hozunk létre az európai, a tagállami és a helyi költségvetésekre. Mindezt több lépésben is meg, több lépésben is meg lehet tenni, például konkrétabb mutatószámok megfogalmazás az exante ellenzésben a programok esetében. Ezáltal sokkal jobb képet kaphatunk arról, hogy milyen hatása lesz egy programnak, a regionális operatív programok esetében pedig partnerségi megállapodásokban lehetővé teszik azt, hogy jobban együttműködjünk a helyi érintett felekkel. Tehát, hogyha európai könyvelés és audit módszerekkel dolgozunk, akkor azzal megkönnyítjük az érintettek életét. A legtöbb szabálytalanság hibának tudható be, de nem csalásokról van szó. Talán, hogyha a technikai segítségnyújtásra nagyobb hangsúlyt helyezünk, azzal el lehet kerülni ezeket a korrekciókat. Mindenképpen gratulálnom kell Mindenképpen gratulálnom kell a, a számbevőszéknek, hiszen nagyon pontos jelentést készítettek, de akkor tudunk csak igazán okos döntéseket hozni, hogyha tudjuk, hogy jelenleg a programok hogyan működnek, hogyan alakulnak. Tehát jó lenne minden időben letudni. Köszönöm. Köszönöm Márténa következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek. Nagyon érdekes információkat olvashattunk ebben a kiválóan előkészített eh, dokumentumban. A legfőbb célja a szakbizottságnak, hogy ezeket a szabálytalan kiadásokkal kapcsolatos problémákat legjobb, lehető legjobban lecsökkentsük. Csatlakozom ahhoz, amit Andrei mondott, a bizottság valóban hatékonyan használta fel a 2017-2013-as időszakban a rendelkezés álló eszköztára. De, hogyha a tagállamok, amikor egy ilyen problémára rádöbbennek és preventív eszközökkel lépnek fel, akkor szerintem még sokkal hatékonyabbak és költséghatékonyabbak lehetnénk, és ez jót tenne a tagállamoknak, illetve a bizottságnak is. Tehát preventív fellépésre van szükség, ennek hatása lesz a cash flow-ra, illetve arra, hogy a kedvezményezettek megkapják-e időben a finanszírozást. Tehát a tagállamokat szerintem felelősebbé kell tenni. Arra kérném a számvevőszéket és a bizottságot, hogy adja meg az összes lehetséges segítséget és tanácsot a tagállamoknak. Ugyanazt tudom mondani, mint az előző jelentéssel kapcsolatban, tanuljuk a hibáinkból, és jó lenne, hogyha kevesebb dolgot kéne korrigálni. Tehát tanuljunk a hibáinkból. Üdvözlöm a számvevőszék azon ajánlását, hogy a bizottságnak a, bizottságnak a monitoring rendszert kéne javítani. Mint említettem, preventív eszközökkel lehet ezt jobban megtenni, ezáltal jobb ellenzéseket is tudunk készíteni. Lenne még egy kérdésem, nem tudom, tud -e erre válaszolni a számvevőszék. Egy konkrét adatra szeretnék rá kérdezni. A nyolcas ábráról van szó. Van egy érdekes számadat az átlagos abszorpciós rátáról. 65% a programozási időszak végén négy év után viszont még nem éri el a 40%-ot. Gyakorlatilag ugyanaz az abszorciós ritmus itt ismétlődik meg az összes programozási időszakban. Erről hogyan vélekedik a számvevőszék? Minél hová, tovább tart az abszorpciós időszak, annál több hiba van az elszámolásban. Nem tudom, hogy tudnak erre most válaszolni, később is visszatérhetünk rá, csak épp fölkeltett az érdeklődésemet ez az ábra. A bizottság mit tesz azért, hogy az abszorpciót felgyorsítsa? Az előkészítés során gondolnak erre. Tehát mondom, az abszorpciós rátával kapcsolatban van kérdésem. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Más nem kért szót. A bizottság és a számvevőszék is kapott kérdéseket. Zébert úr a Digi Regio Audit osztályának igazgatója fog válaszolni a bizottságnak intézett kérdés, bizottsághoz intézett kérdésekre. And, uh, respect goes also to the court, to Mr. Gretton and his team. Köszönöm szépen, köszönöm Gretjen úrnak és Bálko úrnak ezeknek nagyon átfogó jelentéseket, és Pirinszki úrnak is szeretnék köszönetet mondani az ajánlásokért, ez sokat segít nekünk, és szeretném megköszönni a kérdéseiket is. Üdvözöljük azt, hogy a számvőszék külön jelentése megerősíti azt, amit mi is elmondtunk az elmúlt évben az önök szabizottságának, vagyis azt, hogy javítottuk a jogi eszközök használatát a bizottság részéről mind a megelőző, mind pedig a korrektív oldalon. Emlékszünk még azokra a vitákra, amelyeket 2008-ban, 2009-ben folytattunk le itt a szabizottságban, és láthatjuk azt, hogy milyen messze jutottunk a 2007-es időszak óta. Évenként jelentettünk a hiba százalékról, és láthattuk azt, hogy 2017-13 kapcsán javulás van. Meg vagyok arról győződve, hogy a 2011-es rendszer, amelyet létrehoztunk, az még több felelősséget ad a tagállamoknak, és pontosan azt hajtottuk végre, amit önök is kértek, különösképpen arra vonatkozólag, hogy meg kell előzni azt, hogy a hibák bekövetkezzenek. És ezért 2004-2020 kapcsán javítottuk ezt a rendszert, évenkénti beszámolók vannak a programokról, a teljes ellenőrzési láncot eh, létre kell hozni, tagállami szinten figyelembe kell venni a, a maradványos hiba eh, rátákat is. Nemrégiben kiadtuk eh, ezeket a jelentéseket, és láthatjuk azt, hogy az új rendszer tényleg segít abban, hogy évenként a hiba százalék csökkenjen, hogyha nem, akkor plusz pénzügyi korrekcióra van szükség az adott év esetében, de egyetetek kell abban, hogy nem az elképzelés, hogy ezeket az eszközöket a bizottság mindenképpen felhasználja, hanem abban segítsen a tagállamoknak, hogy a lehetőleg preventívebben lépjenek fel. Hadd utaljak az éves számokra, a pénzügyi korrekciók adataira, azt láthatjuk, hogy ebben az évben a pénzügyi korrekciók esetében 2,2 milliárdot jelentettünk a DG régiónál. Ez eh, a mi eh, programfelületünkön alapul, és 6,6 milliárd értékben alkalmaztunk pénzügyi korrekciót. Tehát eh, a tagállamok szintjén már nagy munka folyik annak érdekében, hogy korrigáljanak, de valóban a tagállamokban nagyobb megelőzésre van szükség. Első szintű ellenőrzésre van szükség, ezek jól működnek, és ezért létrehoztunk iránymutatásokat. mutatásokat. Levrasova is elmondta, hogy néha túl sok az iránymutatás, a menedzsment ellenőrzési rendszereknél 400 oldal az iránymutatás, amely valóban túlságosan sok, de ebben nagyon sok olyan adat is benne van, amely kell az audithoz. Segíteni kell a hatóságoknak abban, hogy ezt célra tudják hajtani, a szemüvőszék külön jelentésének köszönhetően a szabadságnak beszámoltunk a közbeszerzési hibákról, itt megpróbáltunk tanulni a múltból, megpróbáltuk a leggyakoribb hiba fajtákat elkerülni. Létrehoztunk egy olyan rendszert is, hogy a tagállamok egymástól tanulhassanak, mert egy dolog az, hogyha a bizottság elmagyarázza, hogy hogyan kell megtenni a dolgokat, de más az, amikor egymás között beszélhetnek arról, hogy milyen fajta megoldásokat alkalmaztak. Eltértünk a négy ajánlással is. Biztosíthatom önöket arról, hogy jelenleg megvizsgáljuk a 2013-as nyilatkozatokat, és a bizottság hajlandó arra, hogy ne zárjon le semmilyen programot, még nincs biztosíték arról, hogy a hiba százalék minden 2003-as program esetében a megfelelő szint alatt van. Ehhez az kell, hogy a tagállami plusz ellenőrzést is elvégezzenek, hogy legyen a biztosíték arra, lezárhassuk ezeket a programokat, és hogy ne legyen az anyagi küszöb felett a hiba százalék elismerjük és egyetetünk azzal, hogy a jelentések különböző dokumentumokban vannak elhelyezve. A legjobb jelentés, a legátfogóbb jelentés ez az Európai Bizottság pénzügyi érdekeinek védelméről szólt. Ezt a 2003-as mentesítéshez csatolták, most már ez ettől az évtől kezdve egy EMPA-ban lesz benne ezeket összesíthetjük, itt összesíthetjük a megfelelési, illetve a ö, eredmény ö, teljesítmény eredményeket is. Ami pedig a monitorozást illeti, hogy ezt jobban vonjuk be, a bizottság esetében van egy jobb ilyen rendszer. Mi tudjuk, hogy javíthatnánk a rendszereinken, különböző célból hoztuk létre a rendszereket, és az egyszerűsítési magasítő csoporttal is kaptunk egy jó ajánlást, akik azt mondták, hogy legyenek jobb elemző eszközeink ahhoz, hogy ezeket az elemzéseket minden tagállamnak el lehessen jutatni, hogy mindenki tanulhasson a hibákból, anélkül, hogy újra mutogatnánk bizonyos országokra. De nem jó a számunkra, hogy azt látjuk, hogy egy tagállamban, és jelentéstevő úr, az ön országát emelném ki, nagyon sok cselekvési tervet hajtottunk itt végre. Egy évvel később volt egy másik audit ugyanazon program esetében, és azt láthattuk, hogy az első prioritási tengely esetében megoldott problémák újra előfordultak a másik tengelyen még akkor is, hogyha egy programon belül van, akkor azt láthatjuk, hogy nem osztják meg a tapasztalatokat, még a tagállamon belül sem. Szerintem van lehetőség arra, hogy az eredményeket megosszuk mindenkivel, hogy ezt nyilvánosságra hozzuk, ne csak a jó gyakorlatot, hanem a kevésbé jó gyakorlatot és a hibákat, és hogy mindenki tanulhasson ebből. Köteleztük magunkat arra a bizottság részéről, hogy ezt megtesszük, és majd a tagállamai képviselőkkel július közepén beszélek erről, hogy hogyan lehet ezt a lehető legjobban végrehajtani, hogyan lehet ezeket az információkat a lehető legjobban közreadni. Fel fogjuk uh, használni a nettó pénzügyi korrekciók eszközét a jövőben, sokat beszéltünk itt erről ebben a szakbizottságban. A 2003-as pénzügyi korrekciók esetében, hogyha a tagállamok teszik ezt meg, akkor a tagállamok ezt felhasználják. Ezért nem a bizottság részéről pénzügyi korrekciós döntés, mert 2003 tól a tagállamok pénzügyi korrekciót tettek, és hajlandóak voltak megoldani a problémákat, és így újra felhasználhatták az eszközöket a programáikra. A jövőben ezen új eszköznek köszönhetően még akkor is, hogyha a tagállam hajlandó a korrekcióra, de ez túlságosan későn történik meg az éves számlák közeladása után, és azután, hogy bejelentették a hiba becsléseiket, és hogyha ezután hibák fordulnak elő, hiányosságok, még akkor is, hogyha a tagállam egyetett ezzel, akkor is a bizottságnak döntést kell hoznia a nettó pénzügyi korrekcióról. Remélhetőleg ez segíteni fog a tagállamoknak abban, hogy sokkal proaktívabbak és óvatosabbak legyenek annak érdekében, hogy a ciklus befejezzék, mielőtt még benyújtanák az éves számlákat. Ezen kívül óvatosnak is kell lennünk, mert azt láthatjuk, hogy néhány tagállam nem mer ki adásokat bevallani, mert félnek ettől a nettó pénzügyi korrekciótól, és várnak arra, hogy lezárják az összes ellenőrzésüket, mielőtt bejelentik a kiadásokat, ami nagyon rossz az alapok felvétele szempontjából. Ez is kihat a költségvetésre. Végezetül szeretnénk levonni az összes tanulságot a 2013-ig terjedő időszakból. Megpróbáltuk megosztani a jó-rossz gyakorlatokat a tagállamokkal. Most pedig visszatekintünk a 2013-as időszakra, miután lezártunk mindent, és hajlandóak vagyunk visszatérni a szereplőkhöz és annak vagyunk ele, elemezni az összes intézkedést. És végezetül egyetértünk abban, hogy a pénzügyi korrekciók nem önmagában valóak. Ez egy eszköz a bizottság számára, hogy a felügyeleti szerepével éljen, és egyetértünk abban, hogy az új periódusban 2014-től kezdve azt, hogy 10%-ot visszatartunk minden bizottsági kifizetés esetében az adott évben a végső mérlegig. Ez elegendő védelmet fog nyújtani az EU költségvetés számára a pénzügyi évre vonatkoztatva. amikor beérkeznek a számlák, akkor dönteni kell arról, hogy vannak-e kockázatok a bevallott kiadások esetében, hogyha 10%-ot meghaladja ez a kockázat, akkor fel kell lépnünk, akkor meg kell szakítanunk a fizetést. És hogyha a program a 10%-ot felhasználja, hogy rendszeresen bevalljanak olyan kiadást, amely magas szintű korrekciókat eredményezhet, akkor fel kell lépnünk, és arra kell kényszeríteni a tagállamokat, tagállamot, hogy erősítsék a rendszerüket. Repesov asszony utalt a megelőző intézkedések hosszú távú hatására. Úgy gondolom, hogy a számvőszék 20 programot vizsgált meg, és várható volt, hogy a 20 program közül a cselekvési terv előtt és után az, az, lehet, az lett volna várható, hogy jobb lesz a program, és az a példa, amit említettem, itt azt lehet látni, hogy ki lehet hatni a program egy részére, de ez nem feltétlenül jelent minden program esetében javulást. Ezért szeretnénk a programhatóságokkal együttműködni, hogy megosszuk a legjobb gyakorlatokat, és hogy levonjuk a tanulságokat a feltárt eh, problémák alapján. Köszönöm, elnök úr, és elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Detailed um, answers, all very useful. I'll hand back now to the court maybe to make their... Köszönjük szépen, és most visszaadjuk a szót először is Gréten úrnak. Igen, nos, először is, ami a hosszú távú hatást illeti, és itt a bizottságra is tekintek, a bizottság azt mondta, hogy hosszú távon az átlag növekelni, növekedni fog, azonban megvizsgáltunk bizonyítékokat, és azt látjuk, hogy nem feltétlenül vonták le a tanulságokat. Ez benne is van a jelentésünkben. Körülbelül különösen a 106-tól 110-es bekezdésekben szerepel ez. Hogyha további magyarázatokra van szükségük, akkor erre készen állok. Ami pedig Debajov asszony kérdését illeti, az abszorció és az a, hita, a hibák között nincsen kapcsolat. Minél nagyobb az abszorció, annál nagyobb a hiba százalék. De hát ugye ez normális. A jelentés 40. oldalán szerepel az abszorció, ezt szeretnénk kontextusba helyezni. A célunk a pénzügyi korrekció volt semmi más. Köszönöm. És végül Pénzki úr kapja meg a szót a jelentéstevő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, most nagyon röviden fogok csak hozzászólni. Valóban nagyra értékelem a konkrét megjegyzéseket, illetve a bizottság hozzászólásait. Köszönettel tartozom Greten úrnak is. és szerintem közös feladatunk az, hogy levonjuk a tanulságokat, és ne kerüljenek elő ugyanazok a hibák. Nagyon fontos fölvinni a figyelmet a megesmétlődő hibákra, és meg kell próbálni ezeket leküzdeni. Köszönöm. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, Pirinszki úr, és szeretnék köszönetet mondani mindkét jelentéstevőnek, nagyon is kiváló munkát végeztek, úgyhogy köszönjük szépen. És a következő, a következő napirendi pont jelentéstevője én vagyok, nem ön, ez pedig nem más, mint a az uniós ifjúsági garanciaprogramok kiadásainak ellenőrzése és költséghatékonyságának ellenőrzése. Ez egy jelentéstervezet, úgyhogy üdvözlöm itt a bizottságban az árnyék jelentéstevőket. Jó pár jelentést készítettem a múltban, a foglalkoztatás témájában, a ifjúsági foglalkoztatás témájában, a számvevőszék számára az elmúlt években, és minden egyes ülésünkön beszélünk erről. Az ifjúsági munkanélküliség a mai idők egyik legnagyobb botránya. Hogyha megnézzük a munkanélküliségi rátákat a fiatalság körében, akkor ez valóban botrányos számokat mutat. Generációkat veszítünk el azáltal, hogy nem ruházzuk föl a fiatalokat lehetőségekkel, reményekkel. Nagyon fontosnak tartom tehát, hogy valahogy megbírkózzunk ezzel a problémával. Nagyon örülök annak, hogy az ifjúsági garancia program megszületett az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében, és nagyon örülök annak, hogy a parlament sikeresen érvelt emellett. Front finanszírozást kapott a program, ezért rögtön a jelenlegi keret elején szembe tudtunk nézni a, a problémákkal. Szerintem a parlament nagyon sikeresen érvelt, és ahogyan elmondtam, nagyon nagy hatást fejtett ki ez a program, hiszen a munkanélküliség csökkent az Európai Unióban, és ide tartozik az ifjúsági munkanélküliség is. Szerintem ehhez hozzájárultak az általunk kialakított programok sajnos. A 2016 végén a fiatalok munkanélkülisége még mindig 19% körül mozgott, és ez még mindig elfogadhatatlan szerintem, úgyhogy további lépésekre van szükség. Ezért nagyon örülök annak, hogy döntés született, a tanács és a parlament döntés hozott arra vonatkozóan, hogy az ifjúsági kezdeményezést legalább 2020-ig meghosszabbítsa. Ez üdvözlendő. Úgy gondoljuk, hogy további forrásokra van szükség. Eredetileg 6 milliárd eurót allokáltunk erre a programra, aztán még egy plusz milliárdra bólintott rá a tanács. Ez nagyon sok pénznek tűnik, de aztán, hogyha ezt elosztjuk a munkanélküliek között a 28 tagállamban, akkor azért ez már teljesen más képet mutat. Azt látjuk, hogy további forrásokra van szükség, illetve az Európai Unió részéről és a tagállamok részéről is. Szerintem nagyon fontos, hogy a tagállamok saját erőforrásokkal kiálljanak emellett a nagyon fontos téma mellett, és megoldják azt. Ami pedig a tagállamokat illeti, nagyon sok tagállam lassan kezdte meg az ifjúsági garancia rendszer megvalósítását. Tehát ez némileg érthető, hiszen sietősen került elfogadásra, és nem mindig volt egyértelmű, hogy mit kell kezdeni a bizonyos eszközökkel. A tagállamok még most végzik el azokat a reformokat, amelyek szükségesek az ifjúsági garancia, alap, garancia rendszer, garancia program megvalósításához az önkéntesekkel, az üzleti vállalkozásokkal még mindig folynak a tárgyalások, annak érdekében, hogy megfelelő ajánlatot tehessenek akár a munkavállalás, akár a képzés tekintetében a fiataloknak. Minőségi ajánlatokra van szükség, tehát én személy szerint úgy érzem, hogy nem csak arra van szükség, hogy valamilyen munkát ajánljunk ezeknek a fiataloknak, vagy valamilyen képzési lehetőséget, hanem nagyon fontos, hogy ez minőségi legyen. Nagyon sokszor az Egyesült Királyságban fölvették a fiatalokat, a munkaadók, de aztán kávéfőzésre használták őket. Nem. Megfelelő munka, megfelelő képzés, ez rendkívül fontos, hiszen csak így kaphatnak minőségi ajánlatot ezek a fiatalok, és csak így javíthatjuk lehetőségeket arra vonatkozóan, hogy a jövőben valóban munkahelyet találjanak magukra. Persze nagyon nehéz meghatározni, hogy mi egy minőségi munka, mi egy minőségi ajánlat. Azt hiszem, hogy a bizottságnak kellene javaslatokkal előrukkolnia, hogy szerintük mi minősül minőségű ajánlatnak. Aztán van még valami, amelyet megemlítettem, ez pedig az adatokra vonatkozik. a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban ez, ez nagyon is érdekes téma. A számvevőszék megvizsgálja a kedvezményezettekre vonatkozó adatokat, illetve az egész kezdeményezés eredményét. Azt látjuk, hogy az erre vonatkozó információk bizony hiányosak, és nagyon gyakran nehéz az adatokat összehasonlítani. Persze fontos, hogy adatokat gyűjtsünk be, ezeknek azonban összehasonlíthatóaknak kell lenniük. Úgyhogy azt hiszem, ezen a területen még van feladatunk. Aztán, ami a készségeket illeti, illetve a készségek igazítását a leendő munkahelyekhez. Nagyon fontos, hogy a képzés pontos legyen és releváns legyen, hiszen csak így biztosíthatunk a fiataloknak lehetőséget arra vonatkozóan, hogy megtalálják a számításaikat jövőben. Nos, ennyit tehát a jelentéstervezetről. Ahogy elmondtam, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban sokat beszéltünk erről a témáról. Nagyon is vázlatos formában jár még ez a jelentés. Várom a képviselőtársak, illetve az árnyék jelentéstevők hozzászólását. És most nézzük az árnyék jelentéstevők nevében először Mártina, de talán előtte Franca Sánchez Néra úr a néppárt részéről. Eh. Köszönöm szépen, elnök úr! primer lugar quisiera eh, agradecer su trabajo sobre un tema sensible como usted. Először is szeretnék köszönetet mondani. Ugye ez a téma nagyon érzékeny téma az Európai Unió számára, nagyon sok fiatal nem tudott elhelyezkedni a munkaerőpiacon, hihetetlenül magas a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében, és hát gazdasági szempontból is, mert tarthatatlan a helyzet, poli- politikai szempontból sem lehet ezt megengedni maguknak, és erkölcsileg is tolerálhatatlan. Nagyon fontos az, hogy elemezzük azt, hogy az Európai Unió vajon megfelelően hatékonyan reagálta e erre a problémára az ifjúsági garancia programok kialakításával. Ahogy ön is elmondja ezt a jelentésében, azokra a fiatalokra kell leginkább koncentrálni, akik se nem oktat, sem oktatásban, sem pedig a munkaerőpiacon nem helyezkedtek el. Az a benyomásom, elnök úr, jelentéstevő úr, az a benyomásom tehát, hogy nagyon fontos megfelelő együttműködésben dolgozni tudni az, a tagállamokkal. Nem tudom, hogy itt ez kizárólag költségvetési téma-e. Tudom, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek még nem használták fel teljes mértékben a rendelkezésre álló összegeket. Tehát meg kell nézni, hogy eszközeinket megfelelően felhasználtuk-e. Ez egy nagyon fontos téma, mindenképpen nyomon kell követni a helyzet alakulását az európai szemeszter keretén belül. A foglalkoztatási bizottság és a mi szakbizottságunk hatáskörén belül is természetesen nagyon egyértelműen kell elmondanunk a véleményünket erről teljes mértékben. Igaza van, a számadatok önmagukért beszélnek, ugyan egy kicsit csökkent a munkanélküliségi ráta a fiatalok körében, de ettől még nem ülhetünk babírjainkon, valamit, valamiképpen még na, javítani kell a helyzetem. A néppárt részéről azt tudom elmondani, hogy támogatjuk az ön által megjelölt, munkamódszert. Általánosságban elmondhatjuk már most is, hogy tudjuk támogatni az elképzeléseit. Természetesen lesznek majd módosítóink, amelyek alapvetően nem módosítják a felütést, de rész kérdésekben lennének javaslataink. Hogyha nagyobb forrásokat kéne mobilizálni, vagy hatékonyabban kéne a rendelkezésre álló forrásainkat alkalmazni, akkor ezt meg kell vizsgálni, és ezt meg kell tenni. Mint mondtam, egyetértek teljes mértékben a jelentés előadójának felvetéseivel. Köszönöm szépen, és várom a módosítókat. Mártina a következő. Köszönöm szépen, elnök úr! Hát én órákig is tudnék erről beszélni, az ebben én voltam az, az elnyékjelentéstevő, vagy ott is én voltam az elnyékjelentéstevő, ott egy kicsit más, hogy fókuszáltunk erre a témára, mint itt, más volt a megközelítés. Minden esetre köszönöm a kiváló munkát. Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokat viszont láthatjuk a jelentésben. Költséghatékonyság ez nem kizárólag az adhok foglalkoztatásról szól, hanem a hosszú távú foglalkoztatásról, a jobb képzettségről, az olyan képzésről, ami megfelel a munkaerőpiac igényeinek. Itt nagyon óvatosan kell fogalmaznunk, tehát a hatékony ságot nem szabad az adhok kínálattal összekeverni. Aztán mi hamarabb az ifjúsági garancia programokat végre kell hajtani. Ugye mindenki számára fontos az, hogy mi hamarabb megoldjuk a problémákat, de hatékonyan kell ezt megtenni, tehát a munkaerőpiaci szükségletének és az oktatás, az oktatási kínálatnak megfelel, meg kell, hogy feleljen ez. A foglalkoztatásügyi bizottságban arról volt szó, hogy megvolt-e a jó minőségű kínálat. Liberálisként én erről úgy gondolkodom, hogy itt ez egy egyéni döntés, hogy kinek mi a megfelelő kínálat. Spanyolországban, meg Csehországban nyilván másként gondolkodunk erről, ön is, én is nyilván máshogy gondolkodunk erről. Próbáltunk egy definíciót létrehozni, ezt is fogadtuk a múlt héten. Ennek az az alap mondani valója, hogy akkor jó minőségű a kínálat, hogyha ez összeegyeztethető a jelentkező végzettségével, az elképzeléseivel és megfelelő lehetőséget ad neki arra, hogy a munkaerőpiacra integrálódjon. Ez, legyen, ez lett tehát a mi definíciókat. a probléma csak az, hogy eh, hogyan fogjuk ezt mérni. Igaz indikátorokat itt nagyon nehéz kitalálni. Ezt nem egyszerű meg, megoldani. A definíció önmagában persze még nem jelenti azt, hogy pozitív lesz az ifjúsági garancia programok kimenetele. I just shared this with you. Uh... Volt egy másik eszmecserénk is az, az Ample-ben. Szakpolitikai javaslatok hangzottak el. 30 éves korban állapítottuk meg a, a életkort, amitől kezdve lehet jelentkezni az ifjúsági garancia programokra. Hát én ezt személy szerint nem nagyon tudom elfogadni, szerintem 25 év is jó lenne. Végezetül, hadd mondjam el azt, hogy meggyőződésem, hogy a finanszírozás nem elég. Strukturális reformokat is végre kell hajtani a tagállamokban, a munkaerőpiacon, illetve az oktatási rendszerben is. Az administratív kapacitást növelni kell. Tavaly például, amikor Olaszországban, Szicíliában, Kalábriában jártunk, egy, és tanulmányúton azt néztük meg, hogy az ifjúsági garancia programokat hogyan valósítják meg. Láttuk, hogy itt komoly adminisztratív kapacitási gondok vannak, és hát jó lenne, hogyha az európai, a tagállami és a helyi vagy regionális szintű adminisztráció jól együtt tudjon működni. Ez egy komoly hiányosság volt Olaszországban. Szerintem erre utalni kéne a jelentésben is, tehát együtt kell működni az összes kormányzási szintnek. Még egy dolog, amit, amire utalt az előadóm, a kínálatban és a keresletben a megfelelő képzettségek találkozzanak. Szerintem erről mindenképpen beszélni, tehát a jövőbeli képzettségi igényekre mindenképpen fel kell készülni, és ez az összes európai intézmény feladata. És az is nyilvánvaló, hogy új munkahelyeket kell létrehozni, de azt hiszem, ezt most nem itt a szakbizottságban fogjuk megoldani. Köszönöm a munkáját. Köszönöm szépen, köszönöm az észrevételeket. Valli úr! grazie. Köszönöm szépen. Nos, engem is aggaszt a fiatalok helyzete. Főleg az euróvezet szélén vannak nagyon nehéz helyzetben a fiatalok gazdasági szempontból. Úgy tűnik, hogy ezt már az Európai Unió is bevallja, és mi hamarabb meg kéne találni a megoldást. Talán a német választások után nagyobb eséllyel tapasztalhatunk majd változásokat, bár ennek ezt, ezt én nem, nem tudom elhinni a magam részéről. Ifjúsági garancia programokról beszélünk. Szerintem sajn, elég nevetséges a finanszírozás, amit ennek a témának szentelünk. Természetesen Egyetértek azzal, amit a kolléganő mondott, én is részt vettem ezen a tanulmányúton, tehát adjunk ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet adminisztratív területen hatékonyság növekedést elérni. Az adminisztratív kapacitást kell növelni, hogy a fiatalokat ki tudják fizetni. A számvevőszék is arra jutott, hogy a fiatalok sokszor sok ideig nem kapnak fizetést, az ilyen típusú gyakorlatot, azon, gyakorlatoknak azonnal véget kell vetni, és minőségi munkahelyeket kell létrehozni, ehhez pedig úgy gondolom, hogy egyetlen, ennek egyetlen módja van, mégpedig, hogy a kínálatot, a keresletet kell valahogyan megnövelni. Nos, sok ilyen áltevékenységről hallunk, pedig valójában igazi munkahelyeket kell létrehozni, és a gazdasági kormányzás nevében, nos szerintem koncentrálnunk kell erre a problémára, erre, hogyha nem koncentrálunk erre, nem veselkedünk neki az igazi munkának, akkor nem lesz megoldás. Főleg a gazdasági nehézségekkel küzdködő övezetekben nagyon fontos az, hogy munkát adjunk az embereknek, a fiataloknak. Nézzük meg tehát, hogy milyen keretek között működhet ez a dolog, milyen irányítási kerettel. Adjuk meg a lehetőséget a tagállamoknak, persze az egy Európai Unióval való együttműködésben, hogy valamilyen módon a keresletet ösztönözzük, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor bár adminisztratív hatékonysági javulást elérhetünk, de az a probléma megmarad, attól még az embereknek nem lesz munkája. Ettől még tehát munkahelyeket nem hozunk létre, mint említettem, tehát a keresletet kell megnövelni, így a válsághelyzetből nem lábalunk is, sőt nőni fog a munkanélküliségi ráta az érintett területeken. Köszönöm. Thank you. Uh, next speaker. Köszönöm szépen, Pirinszki úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, osztozom az ön általános megközelítésében, abban is, amit a kollégák elmondtak, hogy nem fenntartható uh, a helyzet a munkanélküliség kapcsán a tagállamokban és eh, egy aspektust szeretnék kiemelni. Ön azt mondta, hogy van egyfajta félelem, hogy bizonyos tagállamok későn fogtak hozzá, sokat költöttek erre a problémára, de hol vannak az eredmények. Úgy gondolom, hogy a 2015-ös adatok, amelyeket felhasználtunk, azok eléggé elkeserítőek voltak. Ezek a rendszerek azt a cél szolgálták, hogy azonnal munkahelyeket teremtsenek, és hogy olyan rendszereket hozzanak létre a tagállamokon belül, amelyekkel sokkal jobban lehet azonosítani a megoldásokat, a a foglalkoztatásban, az oktatásban sokkal jobban kapcsolatban lehet kerülni a fiatalokkal, amelyek nem kapnak megfelelő a foglalkoztási formákat, olyan rendszereket kell kifejleszteni a tagállamokon belül, azok hatékonyabbak legyenek. Amikor a hat, költséghatékonyságról beszélünk a fiatalok garanciája kapcsán, akkor fel kell mérni azt, hogy a tagállamok milyen módon építették ki a kapacitásaikat, és milyen módon sikerült javítaniuk a megfelelést az ilyenfajta kihívásoknak. Hogyan tudták ösztönözni a fiatalokat arra, hogy részt vegyenek. Vali úr és mások is rámutattak arra, hogy van egyfajta horizontális aspektus az egész problémának. A fiatalok garanciája főként a problémára koncentrál, de a probléma kötődik eh, a régiókhoz. Vannak olyan régiók, amelyek nem eléggé vonzóak, és itt visszajön a kohéziós politika, az európai um, szemeszter koncepciója. attól tartok, hogy különben az lesz, hogy a magas munkanélküliség problémáját majd a fiatalok garanciájához fogják kötni, és ez nem az oka mindennek. Persze meg kell vizsgálni ezeket a rendszereket szigorú pénzügyi szempontból, de nem lehet ezeket a teljes válaszként tekinteni. Ez csak egyfajta megoldási lehetőség, egy sokkal szélesebb körül megoldás kapcsán. Elnök, köszönöm, Brian. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok önnek a jelentéséhez. Szerintem a teljes, minden, minden frakció támogatja azt a munkát, amit elvégzett, még akkor is, hogyha egy másik szakbizottság másfajta fókuszt alkalmaz. Szerintem nagyon igaz az, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy mennyire hatékonyan költötték el a pénzt, sikerült el megfelelő fellépést létrehozni, sikerült el megoldani az Európai Unióban a botrányosan magas munkanélküliséget, és hogy sikerült-e koncentrálni a szemeszter eljárásra a tagállamokban, hogy a jobb rendszereket helyül is segítsék elő. Nagyon érdekes az, hogy vannak olyan tagállamok, ahol történelmileg sokkal jobb a szakképzés, illetve az ipar által végzett képzés, amelyeket a foglalkoztatók finanszíroznak, és ott sokkal alacsonyabb a munkanélküliség a fiatalok között, mint máshol. Szerintem a fiatalok garanciája rendszerével úgy vélem, hogy arról is vitázni kell a tagállamokban, hogy az oktatást a szakképzést hogyan alkalmazzuk, hogyan lehet egymásra tanulni. Külságos és koncentrálanul talán a, a magasabb szintű oktatásra, nem pedig arra, hogy képzési helyeket adjunk a fiataloknak. És azt is elmondhatjuk, hogy nincs egy egységes munkaerőpiac a tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, amelyek hatékonyabbak, vannak, amelyek sokkal inkább globalizáltak, hogyan lehet ösztönözni az embereket, az EU állampolgárokat a tagállamokban arra, hogy foglalkozzanak ezzel nálunk. Dublin, Dublin nagyon nemzetközi, sokan jönnek hozzánk, hogy az IT szektorban dolgozzanak, és szerintem ösztönöznünk kell azon tagállamokat, amelyek nem látták még ezeket a lehetőségeket, őket arra kell ösztönözni, hogy vegyenek figyelembe másfajta gazdasági modelleket is. Igen, elnök úr, igaza van, voltak gondok. Még 19% a fiatalok munkanélkülisége a tagállamokban, ez túlságosan magas. 5 millió munkahelyet teremtettek az elmúlt években az eurózónában, gazdaság szempontjából tehát jobb a helyzet, mint korábban volt, viszont nagyon sok olyan fiatal van, akihez nem ért ez el. Ezen kiadás által kell mutatunk azt, hogy mi őket is el tudjuk érni. Viszont nagyon fontosak az adatok, hogy azt ön is elmondta, jó példákra, a rossz példákra is szükség van, és tagállamokat, amelyek lassan indultak be, azokat ösztönöznünk kell. És arra kell ösztönözni őket, hogy jobban teljesítsenek végső megjegyzésem. Közvetlen kapcsolat van a magas ö, szintű foglalkoztatás az adózás között. Biztosítani kell azt, meg akkor, hogy a tagállami illetékeségi kör, biztosítani kell, hogy ne adóztassuk túl a fiatalokat, mert különben nem csoda az, hogyha más tagállamok mennek majd eldolgozni hogy túlságosan magas a személy, a személy adó, akkor magasabb a, a, a munkanélküliség és és szerintem ez is ennek a vitának a része. Köszönöm. Thank you, Ryan. I think that concludes the speakers list as far as members are concerned. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót Prianta Antoniónak, a DJ Ample-ből, hogyha jól ejtettem ki a nevét. Igen, köszönöm szépen, jó, nap, jó napot kívánok mindenkinek, és külön köszönettel tartozom a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek és minden parlamenti képviselőnek. Fontos kérdés, vitájához jutottunk, amely nagyon fontos a közvélemény számára, és alapvető kérdés a bizottság számára is. A fiatalkori munkanélküliség, az ifjúsági munkanélküliség kihívása azt jelenti, hogy egy morális megközelítésre van szükség, és erre többen rámutattak. Vannak ösztönző, bátorító jelek. 2014 óta 16 millió fiatal lépett ki a fiatal, az ifjúsági garancia programból, és nagyon sokan munkahelyet találtak, vagy pedig valamilyen képzést Nagyon lassú voltak az indulás, ez, ez nyilvánvaló, és ez benne van a számvevőszék jelentésében, de ugyanúgy az ön jelentésében is. Ennek a hátterében a hatóságok kijelölése állt, de azt hiszem, hogy ezen a területen nagyon sok előrelépés történt, hiszen csak két tagállam várat még magára, tehát 34 hatóságból 32, kettőt már kijelöltek. Hogyha pedig a megvalósítást nézzük, a 2016-os júliusi adatok 1,4 millió fiatal került be ebbe a kezdeményezésbe, novemberben pedig 1,6 millió a számuk, tehát jelentős a növekedés egy pár hónapon belül. Ez év közepén, a nyári időszakban várjuk a félidős adatokat, a szociális alaptól, illetve az ifjúsági kezdeményezéstől is. Akkor mi meglátjuk, hogy hogyan alakul a kép. Természetesen a bizottság is osztja a jelentés véleményét, illetve a számvevőszék véleményét, hogy még többet kell tennünk, jobban meg kell szólítani a fiatalokat, a munkanélkülieket, illetve meg kell nézni, hogy milyen szükségletek vannak, milyen erőfeszítéseket kell tennünk. Ez azt jelenti, hogy megfelelő indikátorokra van szükség, és tisztában kell látni a helyzetet. Ez pedig egy ö, olyan folyamat, amelyhez pénzügyi támogatást, politikai tanácsadást, technikai segítséget nyújtunk, hogyha erre szükség van. A tagállamok ezen kívül azt kérték, hogy célzottabb megközelítést alkalmazzunk, valamint azt kérjük a tagállamoktól, hogy a, a célcsoportokat jobban definiálják. In that regard as well there are positive signs. Vannak pozitív jelek ebben a tekintetben is. 2015-ben a tagállamok nagy részénél azon esetekben, ahol a garancia alap működött, jelentős eredményeket produkáltunk. Természetesen nem szabad megelégednünk, hanem folytatni kell a munkát. A bizottság elégedett valamilyen formában e, azért, mert hogy a parlament, mint társjogalkotó rábólintott arra, hogy növeljék a költségvetés, nem csak egy milliárddal, hanem még azon túl is, 1,2 milliárd euróval. És hogy ez elegendő-e? Ezt a kérdést kaptuk az Európai Számvevőszéktől. Nos, nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ele- nem elegendő. Nagyon is jól tudjuk, hogy mint az ILO, a Eurofund sokkal nagyobb beruházást lát szükségesnek, de természetesen, ahogy elhangzott, többoldalú ez a kihívás, és minden eszközt föl kell használni annak érdekében, hogy megbírkózzunk ezekkel a kihívásokkal. A gazdasági irányítás, illetve az európai szemeszterben elő lehetőségeket is ki kell használ, aknázni. És el is jutottunk a másik gondolathoz, amelyet felvetett a jelentéstevő, ez pedig az ifjúsági garancia keretében létrejövő foglalkoztatás minősége. Az állóval foglalkozunk ezen a, ezzel a kérdéssel, tehát közösen próbáljuk ezt megvizsgálni. Például, hogyha megnézzük az OECD ö, foglalkoztatási kategóriáit, akkor a, felmerül, hogy milyen biztonsági ö, mércét szeretnénk felállítani, milyen bevételek vannak, illetve milyen a munka milyenek a munkakörülmények. Ezen kívül Zsabalova asszony rámutatott a fenntarthatóság kritériumára is. Ezek mind-mind nagyon hasznos kérdések, és végig fogjuk őket gondolni. Az EBSCO fölkérésére együtt fogunk működni a nemzetközi szervezetekkel, illetve a Tanács MKO bizottságával, és így értékelni fogjuk a minőséget, illetve az ifjúsági garancia programokat. Megnézzük azt is, hogy hogyan lehet javítani az indikátorokat, hogyan lehet jobb megvalósítást elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Igen, nagyon örültem annak, hogy felismerte, hogy valóban történt előrelépés, de még vannak hiányosságok, még van teendőnk. Ez nagyon fontos látni. Ami pedig a jelentéstervezetet illeti, szerintem a kollégák egyetértettek abban, hogy fontos, hogy administratív kapacitást hozzunk létre, és valóban megfelelően tudjuk biztosítani ezt a garancia programot. Adatokat kell gyűjteni, mérni az előrelépést, tehát azt hiszem, hogy felmerültek még gondolatok a következő eszmecserékre vonatkozóan is, például a készségek igazítása a realitáshoz, ez egy olyan kérdés volt, amelyről beszéltünk. Aztán a minőség definiálni kellene, hogy mi számít minőségi ajánlatnak. Jó pár kérdés merül tehát föl. Nagyon köszönöm ezt a gyümölcsöző vitát. In terms of the uh, the is... Ami pedig a módosítókat illeti, július 10-e a határidő. Ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Térjünk rá a hatos napi rendi pontra, ez pedig egy kont küldöttség Horvátországba és Szerbiába július 17-20-án a kollégák megkapták a programtervezetet, jó pára jelentkeztek erre a küld- küldöttségre, úgyhogy úgy látom, hogy nagyon is jelentős számban mennek majd kollégák Horvátországba, illetve Szerbiába. Kérem, hogy aki szeretne még csatlakozni ehhez a küldöttséghez, az minél hamarabb jelezze a titkárságnak. A delegáció célja pedig az, hogy megvizsgáljuk az Európai Uniós alapok felvételét, abszorpcióját ebben a két tagállamban, illetve megnézzük azt, hogy az administratív kapacitást mennyiben sikerült növelni. Szerbia esetében mint csatlakozandó ország esetében, illetve Horvátország friss EU tag esetében. Reméljük tehát, hogy a delegáció sikeres lesz, találkozni fogunk adminisztrátorokkal, a kormány hatóságokkal, megnézzük, hogy milyen programot állítottak fel, tehát, atya, és azt látjuk, hogy a programon különböző találkozók vannak. Ha erre vonatkozóan van valakinek megjegyzése, azt kérem jelezze. Illetve a bizottság képviselője is itt van, nem tudom, hogy hozzá kíván-e szólni ehhez a napi rendi ponthoz. A Szerbia küldöttség esetében Catherine Vent a illetékes, Horvátország esetében pedig Lofana Piszifek. Ő is itt van? Rendben. Üdvözlöm Önöket. Nem tudom, hogy vannak-e megjegyzései külön Horvátországra, illetve Szerbiára vonatkozóan, amely megjegyzések esetleg hasznosak lehetnek a júliusi küldöttség számára. Köszönöm szépen. Talán én kezdem, mert a látogatás is majd Szerbiában kezdődik. Köszönjük a lehetőséget, a meghívást. Ott kezdeném, hogy fölfestem a kontextust, hogy tart Szerbia a csatlakozási tárgyalásokkal, utána rátérek az útra. Úgy tűnik, hogy nemrégiben változásokat láthattunk a helyzetben. 2016-ban előrehozott parlamenti választások voltak, és idén áprilisban pedig elnök választást tartottak, ez normális időszakban történt. Nagy többséggel nyert a jelölt, Jól szervezetten nyugodtan zajlott a válaszlás, de az EBESZ-nek a véleményes és az OECD erről eléggé kritikus. Úgy gondolják, hogy nem volt elég semleges a újságörői tudósítás, és úgy tűnik, hogy a kormánypárti jelölt állami apparátust is felhasznált a kampányolás során. a hónap végéig az alkotmány értelmében fel kell állni az új kormánynak, van egy új miniszterelnök jelölt, akit még a parlamentnek helyben kell hagynia, és elvileg a történelem során először lenne Szerbiának női miniszterelnöke. Stratégiai célkitűzés az országnak az EU-hoz való csatlakozás, ezt prioritásként, prioritásként kezeli majd a kormány. A finanszírozás Szerbia esetében, EU-s finanszírozás esetében stabil, de nem olyan magas arányú ez a finanszírozás, mint például Montenegro esetében, és a támogatottság sem olyan nagy Szerbia esetében, tehát a lakossági támogatottság, mint, mint mondjuk Montenegrojában, mint Montenegro esetében. Nos, Szerbia esetében nagyon fontos még arról beszélnünk, hogy az orosz jelenlétet mennyire egyensúlyozza ki az EU-s csatlakozási elképzelés. Múlt héten egy kormányközi konferencián egy újabb tárgyalási fejezetet, csatlakozási tárgyalási fejezetet nyitottak egyébként meg. Szerbia úgy véli, hogy túlságosan lassan haladnak, a tárgyalások szeretnének gyorsabban fejezeteket megnyitni egymás után. Mi természetesen mindent megteszünk azért, annak érdekében, hogy gyorsan haladjunk, nagyon intenzív a kontaktus, a kapcsolat a szerb tárgyaló csapattal. Próbálunk segíteni a szerbeknek, hogy hamarabb teljesítsék a feltételeket, és eh, várhatóak előrelépések az észt elnökség alatt is. De mindez természetesen, minden természetesen attól függ, hogy milyen ütemben tudják végrehajtani Szerbiában a reformokat jogállamisággal kapcsolatban, vagy közigazgatási reform is, illetve egy gazdasági irányítási reform is, amit meg kell várnunk. A jogállamisággal kapcsolatban, illetve a Pristinával való párbeszéd szempontjából azért vannak még fennakadások. A a jogállamiságról, illetve a Pristinával való együttműködéssel kapcsolatban évente kétszer kapunk jelentést a külügyi, szolgáltás, külügyi szolgálattól. Valódi áttörés még nem volt, tehát ezzel kapcsolatban a tárgyalási fejezeteket nem blokkoltunk, lassú haladásról beszélhetünk. Nézzük a pénzügyi támogatást, amit Szerbiának nyújtunk. Szerbia körülbelül 200 millió eurót kap évente az előcsatlakozási alapból, az IPA 2-ből. Támogatjuk a szerb reformokat és a csatlakozási folyamatot, a demokrácia, az alapjogok, a jogállamiság, az energia, a közlekedés, gaz, környezetvédelem, versenyképesség, oktatás és öm, mezőgazdaság területén ágazati megközelítést alkalmazunk az IPA 2 értelmében, tehát évente néhány ágazatot választunk ki, ezeket próbáljuk meg prioritizálni, és figyelembe veszük azt, hogy az EU-s integráció szempontjából egy projekt milyen fontosságú, ezek, ezeket nyilván kiemeljük, és azt is megvizsgáljuk, hogy mely projektek érettek eléggé ahhoz, hogy megkapják a támogatást. Természetesen az is fontos, hogy a projektek milyen hosszúak, meddig tartanak. Az önök által meglátogatott, amiket meg fognak látogatni, azok a projektek, azok mind olyanok, amelyek, vagy olyanok is lesznek, amelyek még nem lezárultak. Most általában rövidebbek a projekt határidők egyébként. Az infrastruktúrás projekteket egyesével elemezzük és értékeljük ki, függetlenül attól, hogy EU-s, kizárólag EU-s projektekről van szó, vagy közös projektekről. Közvetett menedzsment. 2016-ban először bíztuk Szerbiára az EU-s alapok kezelését, hiszen az előzőekben pozitív elbírálást kaptak. A 2013-as, 2014-es IPA programokat alapvetően ilyen módszerrel finanszírozta, illetve kezelte Szerbia. azon ágazatokban, ahol eh, prekul, amelyek prekuzornak számítanak strukturális alap szempontból, például környezetvédelme, szintén megadta ezt a típusú kezelést az Európai Bizottság. Más esetekben az Európai Bizottság eh, teszi ezt meg. A hónap elején zárult le egy pályázat, 85%-os megvalósítási arányt ért el Szerbia, ez elég jó arány. És alapvetően az audit hatóságra vonatkozó ajánlásokat is sikerült teljesíteni. Tehát az audit hatóság kapacitásépítése, illetve technikai segítségnyújtás a előcsatlakozási alapok felvételére. Mindkét problémával sikeresen haladnak a szerb hatóságok. Aztán az is nagyon fontos, hogy a következő programok végrehajtásán ezeket igénybe is vegyék. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az állami, finansz, fi, állami finanszírozás menedzsmentjét, kezelését javítsuk, ezzel kapcsolatban tárgyalások fognak, egyébként ez a 32-es tárgyalási fejezet. Elfogadott egy reformprogramot Szerbia ezen témában, még 2015. decemberében. Ennek a végrehajtását figyeljük, segítjük, szintén 32-es fejezetbe tartozik ez, illetve az egyik projekt, amit föl fognak keresni az állami audit intézmény kapacitás növeléséről szól, 80 millió eurót szentelünk egyébként ennek a témának. Valószínűleg tehát azon projektek, amiket felkeresnek, megfelelő áttekintést adnak, e, erre vonatkozóan a versenyképesség, a KKV fejlesztés, illetve az EU-s alapok e, felhasználásának e, javítása témájában meg fogják, látni fogják az eredményeket. A láthatóság az EU láthatósága, illetve az EU-s finanszírozás segély, segítség láthatósága nagyon fontos. Mi vagyunk Szerbia legnagyobb külkereskedelmi, illetve partner, illetve adományozói, de Szerb, Szerbiában az általános vélekedés nem ez, azt gondolják, hogy Oroszország és Kína az első két helyezett ebben a témában, de valójában az EU a legkomolyabb adományozó. Próbáljuk tehát a alapjaink láthatóságát növelni. Hán úr egyébként ez legutóbbi látogatás alkalmával megpróbáltam megtenni. Egy olyan projektet is fölkeresett Hán úr, amely a konnektivitás agendához tartozik, de a jövőben próbálunk nagyobb energiát szentelni ennek a témának, és remélem, hogy az önök látogatása is segít majd ezen a problémán. Az önök látogatás egyébként egy, fölkeres, önök majd fölkeresnek egy nagyon lát, jól látható projektet is, az árvíz, a nemrégiben megtörtént árvíz utáni újjáépítési projekt. Önök köszönöm szépen, köszönöm a tájékoztatást. és köszönjük a tippeket, hogy mit is kérdezünk. Horvátország a következő téma. Igen, köszönöm. Elég eltérő a helyzet Horvátország esetében, hiszen Horvátország tagállam, ez az EU legfrissebb tagállama. Nem fogom elemezni a politikai helyzetet. Egy dolgot emelnék ki, ez egy friss fejlemény, kormányválság volt Horvátországban, két választás is történt, de úgy tűnik, hogy az új koalícióval a problémát megoldották. Ha jól emlékszem, múlt hét óta új miniszterek vannak a kormányban, és stabilnak tűnik a helyzet. Az EU-s alapok felhasználásának szempontjából, hogy számukra ez a fontos a stabilitás. Uh, Horvátország hasonló stát, um, stációkon ment keresztül, mint uh, Szerbia az előcsatlakozási alapok esetében. 2013-ban lett uh, Horvátország tagállam, ekkor kapott tehát először strukturális alapokat, Ezelőtt volt egy előcsatlakozási alapfázis, tehát gyakorlatilag az, az, e, az EPÁT hosszabbították meg, ezek még nem igazi struktúrás alapok voltak. Az ezt követő év volt az első igazi struktúrás alapév. Nos, bizonyos dolgokat figyelembe kell venni, amikor a helyzetet elemezzük. Arról van szó, hogy Horvátország ebben az időszakban kilencszer ekkora finanszírozásban részesült. Önöket leginkább az adminisztratív kapacitás bővítése érdekli, gondolom, tehát teljes közigazgatásra vonatkozóan, különös tekintetre az EU-s alapok kezelésére. 10,7 milliárd euróról beszéltünk most, ebből 6,8 millió milliárdot a DG, DG régió kezel. Szerbiában, ugye, Szerbiával, Szerbia esetében a DG NIR nek van egy felülvizsgálati hatáskörre, de ebben az esetben ez egy más, fel, más főigazgatósághoz tartozik. Hasznosnak tartom, hogy a horvát hatóságokkal tudnak majd egyeztetni látogatásuk során, és hogy legutóbbi lépéségről be tudnak majd önöknek számolni. Részben korrektív lépések voltak ezek, melynek célja az volt, hogy az abszorciós rátát és a végrehajtást javítják, javítsák, mert hát sajnos az adatok nem túl pozitívak Horvátország számára. De mondom, ez a legújabb EU-s tagállam hatalmas mennyiségű EU-s finanszírozásban volt részük, és vannak egészen új ágazatok is. A környezetvédelem, a közlekedés, emberi erőforrások és mezőgazdaság tartozott ide, most viszont vannak újabb prioritások is, beruházási prioritások, amelyekkel újdonságként szembesülnek a hatóságok, például szélessávú infrastruktúra, oktatás, egészségügy, de természetesen oktatás mindig is volt az úgynevezett puha beruházások körében, de most ugye más szempontból beszélek erről. A tagállami, állami beruházásoknak 74%-át teszik ki az EU-s pénzből finanszírozott beruházások. Ez egy fontos adat. Vannak felmérések arra vonatkozóan, hogy az EU mennyire látható. Nos, úgy tűnik, hogy a horvát polgárok nagyon is tudatában vannak az EU jelenlétének, de hát ezt még azért lehet fokozni, a DG régió együttműködik a tagállami hatósággal, a horvát hatóságokkal, hogy ezt az arányt javítsák. Talán azt mondanám még el, hogy jogi, technikai és adminisztratív szempontból, és ez nem csak Horvátországra vonatkozik, hanem az összes tagállamra, vannak újdonságok, Ezek az exante feltételek, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy egy tagállam megkapja egy bizonyos ágazatban az EU-s támogatást. Ezek általában egy bizonyos tagállami stratégiához kötöttek egy adott ágazatban. Így lehet a lehető legtöbbet elérni egy adott beruházással, illetve így lehet prioritásokat elérni, ez korábban nem így volt. Van egy másik mechanizmus, amiről tudniuk érdemes. Ez az úgynevezett teljesítési keret, vagy teljesítmény keret. Különbözőképpen mérjük a teljesítést, 2018, illetve 2023 vége az a két dátum, amikor a kohéziós politika hatását fogjuk felmérni. Bizonyos indikátorok esetében tudtuk harmonizálni ezt, tehát hogy egy-egy tagállam mit ért el a tervekhez képest. Nem tudom, hogy mennyire részletesen beszéljek még erről. de gondolom a kezelő hatósággal még fognak egyeztetni a kohéziós alap, illetve a regionális fejlesztési alap esetében egy projektet, egy, egy, a finanszírozás kezelését fogják megvitatni, és pozitív, pozitívumnak tartom azt előrelépésnek, hogy Horvát országban, tehát a regionális fejlesztési minisztériumból folytonos elemzések, értékelések készülnek a kormány számára. Tehát a két hetente a kormányülésen megvitatják az alapok felhasználását. Ez azt jelenti, hogy elég nagy fontosságot tulajdonítanak ennek. Talán ennyi. És ahogy láttam, infrastruktúrális projekteket is fölkeresnek, Hát nyilván ezek a legláthatóbbak a horvát polgárok számára. illetve van egy úgynevezett öko központ. Itt nem csak a fizikai infrastruktúra az, ami fontos és említése méltó, hanem alapvetően a technológiába és a tudományos kutatásba történő beruházások. Létezik egy úgynevezett eh, intelligens specializáció. Ez egyébként ez is egy exante feltétel volt, az összes tagállamnak ki kellett ezt dolgozni, tehát az volt a feladat, hogy a technológiai és tudományos ágazatban prioritásokat jelöljenek meg. Köszönöm szépen, Martina, kívántál kérdezni. Igen. Nincsenek specifikus kérdéseim. Én csak azt hasonlítottam azt, hogy mi az új információ. Először is köszönöm a titkásának ezt a ki um, egyensúlyozott programot. Én még néhány civil szervezetet is felvennék. Ezeket nem láttam itt. Itt van a, az önkormányzat, a KKV-k, egyetemek, talán lehet, hogy néhány NGO is beleférne mindkét országban. Kíváncsi vagyok arra, hogy a bizottság részéről valaki jön-e, de lehet, hogy a titkárság tudja erre a választ, mert hasznos az, hogyha egy ilyen látogatás során az Európai Bizottság részéről is ott van valaki, persze a szemvőszéktől, de én már látom a szemvőszéki széki képviselő nevét a programban. Ami igazán érdekelne, és Szerbiával kezdem, hiszen ön volt az első, aki beszélt, mik a fő kihívások? Ott mire kell koncentrálnunk, és mik az önök szempontjából a fő kihívások? Ennek azt, ön azt mondta, hogy segíteni fog a látogatásunk. Mit várnak tőlünk? Mit vizsgáljunk meg? Mire helyezzük a hangsúlyt, hogyha ön szerint ez segít? Tehát ebből a szempontból is várok javaslatot. Tudom az üzleti élet képviselőitől, de az EU szempontjából is szeretném megkérdezni azt, hogy önök úgy gondolják-e azt, hogy a korrupció jellemző Szerbiára, -e, milyen antikorrupciós fellépés történt, lehet-e többet tenni? És utolsó kérdés, az Európai Bizottság hogyan értékeli az EU alapok használatát Szerbiában, hogyan tudják értékelni a hozzáadott értéket. Horvátország esetében hiányzik egy dolog nekem, mit tesz a bizottság. Gyakorlati szempontból annak beszélnek arról, hogy gondok vannak administratív szempontból, Mit tesz a bizottság napi szinten? Milyen fajta támogatást adnak? Milyen fajta útmutatást adnak? Mit tesznek napi szinten? És milyen fajta indikátorokat vizsgálnak meg? Önök beszélnek a 2008-as mérföldkörről. Milyen fajta indikátorokat vizsgálnak meg? Hovatország esetében egy dolgot szeretnék még elmondani a titkárságnak. Lesz egy foglalkoztatási szakbizottsági delegáció is majd Szerbiában a, az EU, illetve Horvátországban. Az EU fiatalok munkanőségével kapcsolatban. Szerintem mi is itt lefethetnénk egyrészt ezt, de ez szeptemberben lesz ez a látogatás, nem leszek ott. Egy kis ö, ö, csoportról van szó, ez a saját kezdeményezésű jelentés. Lehet, hogy koordinálnunk kéne egy kicsit, mert szerintem nincs jó benyom, nem kell jó benyomást az, hogyha az Európai Parlamentnek két delegációja megy az országba, mely ugyanazzal a témával foglalkozik tulajdonképpen. Elnök, köszönöm szépen majd a titkárság megvizsgálja az ngo kapcsolatos javaslatot, hogy belefére ez. Néhány kérdés Martinától csatlakozván Szerbiához. Kíváncsi lennék arra, hogy az IPA alapok kezelésének decentralizációja sikerült-e, vagy nem, meg lehet -e ezt vizsgálni a látogatás során. A másik kérdés a feltételekhez kötődik. Tudom, hogy néhány projektet töröltek, tudnának-e erről valamit mondani? És azt is mondják el, hogy a bizottság részéről lesz-e ott valaki ezen a látogatáson, mert azt hallottuk, hogy ez hasznos lehet. Hasznos az, hogyha valaki ott van a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Hadd kezdjem az utolsó kérdésével, a bizottsági részvételről a delegációnk a helyszínen, ott valaki majd ott lesz közülünk. Biztosak vagyunk abban, hogy majd elkísérjük önöket ezen a látogatáson, és információval szolgálunk. A fő kihívások esetében Szerbia tekintetében, amikor elkezdtem foglalkozni a végrehajtással, 2013 ban akkor ez teljesen új dolog volt, és a program nagy része Szerbiáról szólt. A fő kihívás most az az, hogy legyen elég munkatárs. Ez egy általános probléma a közigazgatásban, nem csak az európai integrációs struktúrák esetében, az EU-s alapok végrehajtásában, hanem általánosságban ez egy probléma az EU integráció részéről is. A szerbiai közigazgatásban leépítenek, és ez egységesen érint mindenkit, függetlenül attól, hogy valaki EU ügyekkel foglalkozik-e vagy sem. Tehát arra ösztönözzük őket, hogy ismerjék el, hogy is mondjam, hogy legyen egyfajta koordináció a szerb politikai törekvések között, hogy sikerüljön gyorsan előre és hogy ez feleljen meg valahogy a humán erőforrásnak is. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk a pénzügyi támogatást Szerbiának. Önök is nagyon fontos projekteket fognak látni. Az is fontos, hogy koncentráljanak arra, hogy hogyan költik el a pénzt, hogy megértsük, megértsék azt Szerbiában, hogy egy olyan fajta támogatást nyújtunk, amely a szerbeket segíti abban, hogy lezárják a csatlakozási folyamatot, hogy megfeleljenek a jogállamiságnak, a közigazgatási elvárásnak. Ez egy olyan üzenet, amelyet nagyon fontos átadni a szerb állampolgároknak. A korrupció ellenesség, a korrupció tényleg kihívás, amelyen Szerbiának szembe kell néznie. Röviden már említettem azt a fajta nyomonkövetést, amit mi a bizottság részéről teszünk a jogállamisággal kapcsolatban. Volt egy terület, eh, ahol nagy kihívásokat láttunk, és ez pont a korrupció területe volt. Van egy eh, korrupcióellenes eh, tanács, van egy új törvény is, amelyet elfogadtak, tehát eh, van egyfajta előrelépés, de még többet kell tenni ezen nagyon fontos területen. Azt, hogy hogyan mérjük a hozzáadott értéket, pontosan azt akarjuk megmutatni, hogy vannak eredmények, és támogatni kívánjuk Szerbiát az előcsatlakozási folyamat során. Megvizsgáljuk a teljesítményt az egyértelmű indikátorok célkötőzések kapcsán az IPA 2-t szinten, jobban megfogalmazták indikátorok szempontjából, tudjuk, hogy mit akarunk elérni, és ezt nyomon is tudjuk követni. Tehát ez a teljesítményi keret. A végső pont, ez pedig a teljesítményi jutalom, és ezzel próbálunk reflektálni a Szerbia által elvégzett teljesítményre. Azt kérdezte elnök úr, hogy a decentralizált kezelés sikeres volt-e. Korai még erről beszélni, mert 2003-ban volt az első program, ma zárult le a pályáztatásokkal, jobb volt, mint gondoltuk volna. Nagyon kevesen voltak um, munkaerő szempontjából itt a pénzügyminisztériumban, ezen a területen, de sikerült több erőforrást elkülöníteni erre. ezt talán a vitáinknak köszönhető most már megvan a kapacitás, de ezt fenn kell tartani, biztosítani kell azt, hogy ezt folytatni lehet a következő évek során. A feltételrendszer nagyon fontos, ezt visszakötném ahhoz a ponthoz, amit a projektek lejártáról mondtam. Tanultunk a tapasztalatainkból, ahol túlságosan sok feltétel volt egy projekt elején. Ez azt jelentette, hogy megvolt az esély arra, hogy a projektet nem lehet majd végrehajtani sikeresen, most már a lejáratra koncentrálunk, későbbi stádiumban kezdjük meg a projekt megnyitását, és ez úgy tűnik, hogy működik. Köszönöm. Horvátország. Az első kérdés, hogy a bizottság mit tesz napi szinten ahhoz, hogy javítsa az adminisztratív kapacitást. Néhány dolgot szeretnék felsorolni, ez nem egy kimerítő lista. A közvetlen támogatás mellett szó szerint napi szinten a mi egységünktől A DJ régióban van egy horizontális osztály, amely az administratív kapacitásokkal foglalkozik, és különböző eszközöket fejlesztenek ki arra, azon osztályok számára, amelyeknek erre szüksége van, egy átfogó adatbázist is létrehoztunk. Ebbe feltüntetjük a feladat megjelöléseket, a munkakörök leírását, azt, hogy milyen profilra van szükség a hatóságokban, amelyek végrehajtják az alapokat, ezt minden tagállam számára elérhető. A második, ez a úgynevezett peer-to-peer eszköz. Ez nem tartalmaz pénzügyi támogatást, de a szakértelem cseréje az olyan tagállamok között, amelyeknek több tapasztalata van, az olyan tagállamok irányába, ahol kevesebb a tapasztalat. Ezen kívül minden műveleti programban van egy sor, amely a technikai segítségnyújtást különítünk el, leírjuk azt, hogy milyen fajta tevékenységre van szükség, milyen fajta képzésre van szükség. Nyomon követjük a kezelőhatóság fellépését. Horvátország esetében az a jó hír, hogy májusban a kormány arról döntött, hogy plusz 600, 650 embert vesz fel az eszív részlegbe, tehát nem a regionális fejlesztés területére, hanem az ESF e felfoglalkozó minisztériumba, az ESZ-val foglalkozó minisztériumba, és foglalkozni fognak a mezőgazdasági, illetve a halászati tengeri alapokkal is. Ez persze nem oldja meg minden problémát, de ez az első lépés, és volt egy olyan döntés is, hogy a folyamatokat egyszerűsítsék, rövidítsék, mert eh, a közalkalmazottak felvétel eléggé hosszadalmas általában. Megpróbálják ezt egyszerűsíteni, betartva persze a jogi előírásokat. A bizottság további fellépése például az is, például az állami támogatás vagy a közbeszerzés területén vannak horizontális exante feltételek, annak érdekében, hogy EU alapokat lehessen elkölteni a tagállamoknak, cselekvési terveket kellett létrehozniuk, amelyek általában különböző iránymutatásokat tartalmaztak, vagy oktatási anyagokat kellett létrehozniuk, oktatás, szakképzést kellett létrehozniuk a hatóságnál dolgozók számára, akik az EU alapok elköltésével foglalkoznak, ami az infrastruktúrális projektek kezelését illeti az Európai Bizottság, a DJ Régió együttműködik, és fizeti is a Jaspers szakértőket, tagállamok is segítenek abban, hogy ki lehessen fejleszteni a, az infrastruktúra projekteket. Lesz velük egy találkozó, illetve a horvát hatóságokkal még ezen látogatás előtt. És vannak új fellépések is. az hát új egynökség, is például létrehajtunk egy projektet, olyan projekteket, amelyekhez adminisztratív kapacitás tartozik. Ez az első kérdésre adott válasz. A második kérdés, lehet, hogy felületes ez a kép, nem csak 2018-23-as területet vizsgáljuk. Framework. Uh, there are... Vannak uh, Horvátország esetében évenkénti jelentések is, amelyeket a hatóság küldenek meg a kormánynak, ezek olyan belső jelentések, amelyek végül majd hozzánk is elérnek, és a hét végére, vagy a hónap végére megkapjuk a végrehajtási jelentéseket is minden cselekvési programról, minden műveleti programról, amelyre meg tudjuk vizsgálni az előrelépést. Ezek a szabályozói jelentések mivel napi szinten kapcsolatban vagyunk a hatóságokkal, nagyon sok technikai ülésünk is van, és állandóan felmérjük az előrelépést. Thank very much again, very comprehensive. Uh, Köszönjük szépen ezt a nagyon átfogó választ. Még két napi rendi pontunk van. És most szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak a program összeállításáért, illetve a bizottságnak is az elvégzett munkájáért. E, rendben, ezzel is zártuk a a hatos napi rendi pontot, és átérünk a hetesre, amely a Tunéziának nyújtott uniós támogatásra. Szovinkszen úr, önnek adom meg a szót, hogy megnyissa a vitát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! 2011. Január, januárjában a Jászmin forradalom elindította az arab tavaszt, erre valószínűleg mindenki emlékszik, és az Európai Unió 2011-15-ös időszakra 1,3 milliárd eurót alokált ennek az országnak két okból először is, hogy hozzájárjunk a demokratikus átalakuláshoz, másrészt pedig a, a gazdasági stabilitás megerősítése szerepelt, mint két fő célkitűzés. I would like to say a few things about the audit itself. Az auditról szeretnék röviden szólni az első részben, majd elmondanám, hogy milyen meglátásaink vannak, aztán egy pár szót befáról, és végül pedig a következtetéseket szeretném levonni. Nos, miről is szólt az audit? Az audit arról szólt, hogy az elköltött pénzeket jól költötték -e el. A hatékonyságról szólt tehát, illetve az eredményességről. Két alkérdés volt ezen belül. Az első hogy a bizottság, illetve a külügyi szolgálat a megfelelő kihívásokat próbálta elorvosolni, és a második alkérdés pedig a megvalósításra vonatkozott. Szeretném elmondani, hogy az audit mintavételezése széles körű mintavételezés volt, az Európai Uniós támogatás 70%-át lefette. Hogy mi mit vizsgáltunk, Nos, az MFA hiteleket, tehát a makrofinanszírozális, makrofinanciális támogatást, illetve 7 költségvetési támogatási programot, valamint 14 egyéb programot. És nézzük, hogy mire jutottunk. Azt kell mondjuk, hogy a külügyi szolgálat, illetve a bizottság a megfelelő kulcsfontosságú kihívásokat vette figyelembe Tunéziában, az Európai Uniós forrásokat jelentősen növelték, erre ugye számítani is lehetett. Öt általános költségvetési támogatási program keretében ezek a pászok, tehát öt ilyen program volt, nagyjából 600 millió eurós költségvetéssel. Ezen kívül az alapokat túlságosan sok területre kiterjesztették, ez volt az egyik megállapításunk, tehát hogyha megnézzük a 2015-ös EU delegációs jelentést, akkor azt látjuk, hogy több mint 20 terület szerepel ebben a jelentésben, miközben megállapodtunk abban, hogy maximum három területre kellene összpontosítani. Tehát azt kell mondani, hogy ö, sajnos nem sikerült megfelelően összpontosítani a tevékenységünket. Ami pedig az adományozó koordinációt illeti, a Világbank, az IMF és a többi intézmények, tehát az együttműködés kiváló volt, jó volt az együttműködés a többi adományozóval. Mást azonban, hogyha megnézzük a közös programozást az Európai Uniós tagállamokkal, akkor azt látjuk, hogy itt már hiányosságok mutatkoznak, bár ez benne volt az ilyen rendeletben, mégis nem volt közös programalkotás a tagállamokkal. Ami pedig a költségvetés támogatást illeti, elég gyorsan folyósították ezt a támogatást, ami pozitívum, azonban túlságosan rugalmasan történt ennek a folyósítása. Például ami a feltételeket illeti, néha már akkor megvoltak, teljesítették a feltételeket, amikor aláírták a pénzügyi támogatás feltételeiről szóló megállapodást, tehát túlságosan könnyű volt teljesíteni ezeket a feltételeket. Hogyha egy országnak ösztönzést szeretnénk adni, a tunéziai kormányt ösztönözni szeretnénk, akkor nem szabad túlságosan rugalmas követelményeket támasztani, túlságosan rugalmas feltételeket. Például, hogyha azt akarjuk, hogy strukturális reformokra kerüljön sor, például a korrupció ellenes harc, a szociális kirekesztettség elleni harc területén, akkor nagyon fontos, hogy határozott ösztönzőket szolgáltassunk, ez azt jelenti, hogy a feltételeknek nem szabad túlságosan rugalmasnak lenniük. Tehát, ami a feltételességet illeti, ez már problémát jelentett, kondicionális problémát jelentett. Aztán nagyon fontosnak tartom a beértékelést, ezt is olvashatják az audit jelentésben. Az utolsó PEFA értékelés, ami az államháztartási kiadásokat értékeli, tehát az egész államháztartás irányítását értékeli, átadjuk a pénzt, és aztán ez belekerül egy ilyen fekete dobozba. Nagyon fontos, hogy megfelelő volt a pénzügyi kérdések kezelése. 2010-re nyúlik vissza az utolsó PEFA rendszer, a 2015-ben van a következő, de túlságosan későn történik az értékelés az adott évhez képest, tehát azt látjuk, hogy magával a PEFA értékeléssel is vannak gondok. Azt kell mondanom, hogy ami az 56. oldalon szerepel a bizottsági anyagban a PEFA-ról, hogy ez nem a bizottságtól függ, hanem nagy mértékben az adott ország kezében vannak a dolgok, tehát ebben az esetben Tunézi esetében. Nos, ez igaz bizonyos mértékig, de véleményem szerint őszintén és nyíltan megmondom, ez egy nagyon gyenge érv. Én véleményem szerint a PEFA értékelés rendkívül fontos, és a parlamentnek a bizottsággal együtt ezt meg kell vizsgálnia. Tehát szerintem itt nagyon-nagyon óvatosan kell eljárnunk, a tunéziai audit esetében is konkrétan, de általánosságban is. Pontosan ezért akartam egy pár szóban bemutatni a PEFA értékelés elvégzését, illetve annak hiányát, vagy késedelmes megvalósulását. És végül az utolsó gondolat, elnök úr, hogy mit, mi a, milyen következtetést vonjunk le ebből az auditból. Nos, egy-két dolgot megismételnék abból, amit elmondtam, tehát a lényeget. Lássuk csak, a pozitív oldalon meg kell említenünk, hogy általánosságban jól költötték el az EU-s alapokat, az EU-s forrásokat Tunéziában. Az elköltött pénz hozzájárult a fő két célkitűzéshez, a demokratikus átálláshoz, illetve a gazdasági stabilitáshoz. Tehát ez megvalósult jól, időben. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ezen kívül a bizottsági és a külügyi szolgálati megközelítés ambíciózusnak mondható, ez, ez üdvözlendő, azonban ebben az esetben túlságosan sok prioritást határoztak meg, és ahogyan elmondtam a bevezetőben, hiányzott az összpontosítás, hiányzott a fókusz, szerintem a jövőben ezt mindenképpen orvosolni kell. Ami pedig a többi donorral való koordinációt illeti, ez rendben volt, tehát itt pipát látunk, azonban a tagállamokkal való együttműködés esetében már hiányosságok mutatkoznak, ezen pedig javítani kell. Ami pedig a költségvetés támogatási programokat illeti, ezek esetében hiányoznak a megfelelő ösztönzők, tehát nem sikerül eléggé ösztönözni a tunéziai hatóságokat, nagyon gyakran a feltételeknek már akkor eleget tettek, amikor a pénzügyi megállapodásokat találták, vagy pedig túlságosan rugalmasak voltak ezek a feltételek, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez gyakran, gyakran ez a helyzet a költségvetés támogatás esetében. Nem csak ezen audit világított rá erre a problémára, hanem ez máshol is fölbukkan. Tehát még abban az esetben is, hogyha nem teljesítették a feltételeket, vagy pedig túlságosan rugalmasak voltak a feltételek, akkor is elköltötték a pénzforrásokat. Tehát figyelembe véve nagymértékű költségvetés támogatást, több mint egy milliárd euróról beszélünk, 2010-ben nem volt PEFA értékelés, ahogy elmondtam, és ez nem kielégítő, és akkor még szépen fogalmaztam. És végül, ami az MF a hitelt illeti, ez ugye 200 milliós, itt 300 milliós pénzügyi támogatásra volt szüksége az országnak, sürgősen. Mégis azt láttuk, hogy mintegy két évbe telt ennek a megszervezése. Jó, rendben, mondhatjuk azt, hogy ez Tunézia hibája, de hát több mint 11 hónap kellett ahhoz, hogy az Európai Uniós szinten elvégezzük a házi feladatunkat, tehát az eljárásokon végigvigyük ezt, tehát szerintem ez túlságosan hosszú folyamat. És akkor zárásképpen, tisztelt elnök úr, egy-két szót szólnék a képviselő úr anyagáról, a jelentésről, ez kiváló jelentés, tehát mindenképpen gratulálok Párnyú úrnak, a jelentéstevőnek. Kiváló anyagot állított össze, és szeretnék gratulálni mindenkinek a tíz ajánlás megfogalmazásához. Ezeket teljes mértékben osztom, tehát valóban úgy gondolom, hogy az ön anyaga pontosan azokra a hiányosságokra mutatott rá, amelyekre rá kell mutatni, úgyhogy hogyha meghallgattam, amit elmondtam, akkor azt hiszem, hogy ez teljes mértékben átfedésben van az ön anyagával. Az ön anyagát csak azután vizsgáltam meg, miután a saját bevezetőmet fölállítottam, tehát az, hogy a kettő megfelel egymásnak, az jól mutatja, hogy osztjuk, ugyanazon a véleményen vagyunk. Teljes mértékben osztom tehát a végkövetkeztetését illetve az ajánlásait. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a türelmet ezen késői órán. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, a szokásához híven, megint nagyon összefogottan számolt be erről a témáról. Szokás szerint igen. Pányó úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Pinkston úr, az Európai Számövőszék tagjának köszönöm ezt az elemzést tíz ajánlásról beszélünk, és az összes európai parlamenti képviselő, aki érdeklődött a téma iránt, elmondhatta a véleményét, közösen dolgoztuk ki ezt a jelentést, és azt hiszem itt most a néppárti kollégám Tomás, ennék jelentéstevő, el is fogja mondani majd a véleményét. Nos, ön említette, hogy ön mennyiben egyetért az én következtetéseimmel, ajánlásaimmal. Én is egyetértek az önével, említette, hogy azután olvasta az én ajánlásaimat, hogy előkészítette jelentőséget. Valóban elég sok az egyezés. Ha megenged, egy-két észrevételem azért lenne. Az 1,3 milliárd, amit az Európai Unió Tunéziának Tunéziára költött támogatásként, nagyon fontos arról meggyőződni, hogy ezt valóban jól költik el, vagy költötték el. Az európai alapok nagyban hozzájárultak a demokratikus átálláshoz, illetve a Jászmin forradalom utáni stabilitáshoz, stabilitás kialakulásához. Ami a politikai ajánlásokat illeti, ugye ez a munkadokumentumban olvasható. Először is a legfőbb donorok közötti együttműködést üdvözlöm, de szeretném, hogyha az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen végezné, vagy alakítaná ki a programozást, ezt eh, Pinkston úr is elmondta, tehát Franciaországnak és Németországnak mindenképpen javítani kell az európai támogatás eh, koordinálásán. Úgy gondolom, hogy sokkal célzottabban tudnánk segíteni, hogyha kevesebb ágazatra koncentrálnánk, tehát kevesebb ágazatra költenénk, Ezeket előre meg kell jó alaposan határozni, konkrétan le kell tehát írni, hogy milyen prioritásokról van szó, és milyen feltételek alapján van szükség a reformok végrehajtására. Kicsit struktúráltabban és célzottabban kell tehát az Európai Uniónak fellépni, ezzel megkönnyítenénk a tunéziai reform folyamatokat, amelyek most is zajlanak. Lenne egy konkrét kérdésem is az Európai Bizottság képviselőjéhez. A számvevőszék jelentésében azt írja, hogy sajnálattal állapítja meg, hogy 2010-ből származik az, a, az az értékelés, amelyet a donorországok fogalmaztak meg. hogy ez az egyetlen ilyen értékelés, amely rendelkezésre áll. Nos, 2017 márciusára halasztották a 2014-re esedékes második értékelést. A bizottság képviselőjéhez fordulok. Vajon megtörtént -e ez az értékelés? Nyilvánosságra hozták-e? Megkaphatjuk-e ennek a következtetését? Köszönöm szépen, elnök úr, én így szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Párnyó úr. Tamás következik. <clears throat> Já jsem si nejdřív myslel, že, že zkusíš mluvit česky, Dereku. Köszönöm szépen. Azt hittem, Derek, hogy csehül fogsz megszólalni, de a Tomás nagyon jól mondtad. Köszönöm. Kiváló volt ez a jelentés, szeretnék köszönetet mondani érte. Nagyon sok olyan dolgot találtam a jelentés tervezetben, ami a jövőbeli értékelések szempontjából is hasznos lesz. Köszönet tehát Parnyó úrnak, köszönöm ezt a kiváló munkáját, ezt a nagyszerű munkadokumentumot, egyértelmű, hogy kiválóan kiismeri magát ebben a témában. A lényeges dolgok már elhangzottak, arra szeretném most felhívni a figyelmed, hogy rendkívül fontos az, hogy a szomszédos országokban megfelelő európai segítségnyújtás, támogatás történjen. Még biztonsági szempontból is fontos ez. Tunézia nem csak kereskedelmi partnerünk, hanem biztonsági területen is együttműködünk. A legfőbb prioritás a hosszú távú stabilitás, a megfelelő közigazgatás, a bírói reform, a szociális és gazdasági fejlődés, illetve a biztonság Tunéziában. Ez hatással lesz az egész régióra, illetve a hosszú távú kapcsolatunkra. Ezért is fontos az, hogy jó legyen az együttműködés. Ezzel tudjuk megoldani, hogy ezen keresztül a migrációval, terrorizmussal, korrupcióval, szervezett bűnözéssel vagy pénzmosással kapcsolatos biztonsági kockázatokat. Azt hiszem, hogy kiváló példája Tunézia annak, hogy a demokratikus átalakulás igenis lehetséges, Marokkóhoz hasonlóan. Nagyon vannak olyan tagállamok, akiknek hasonló történelmi tapasztalata van, akár hozzá is járulhatnak a probléma megoldásához. Sajnálatos módon Tunéziának még mindig vannak komoly gondjai, alapvetően szociális és gazdasági egyenlőtlenségek, ezek nagyon magas munkanélküliségi ráta, főleg a fiatalok körében. Nos, ezeken a területeken szerintem segíthetünk, de térjünk vissza az audit témájára. Nagyra értékelem, hogy a számvevőszék foglalkozott azzal, hogy illetve hogy vizsgálata során arra jutott a számvevőszék, hogy az Európai Unió támogatását jól használták fel Tunéziában, bár néhány hiba is becsúszott. Az európai támogatást nem megfelelő koncentrációval használták fel. Jó lenne, hogyha kevesebb területre koncentrálnánk, és hogy jobban tudnánk segíteni a tunéziai kormánynak, hogy stabilitást érjenek el, és jobban használják fel a támogatást. Így nagyobb hatást érhetünk el. Most kevés pénzt költünk sokféle témára. Ez sok országban jelent problémát, ahol Európai Uniós támogatást adunk. Természetesen azt is fel kell mérni, az Európai Uniónak milyen szerepet szánunk. Támogatásunkat illetve az európai finanszírozást nem támogatásnak szánjuk. Nagyon fontos az is, hogy a tapasztalatot is cseréljünk Tunéziával, vagy emberi erőforrások területén is segítsük őket. Többször kritizálták már ezt a múltban, valójában nagyon keveset nyújtunk ezeknek az országoknak, például a korrupció ellenes harcra vonatkozó tapasztalatunkra gondolok, vagy a szervezett bűnözés elleni harc, hogyan lehet az asszály ellen föllépni. Sok tunéziai azért kényszerül lakhelyét elhagyni, mert nincs megfelelő ivóvíz. Tehát számos ilyen probléma van, ezzel, ezzel itt lehetne tapasztalatcserét is végrehajtani. Vagy a Horizont 2020, az Erasmus Plus, ezek mind olyan programok, amelyek um, már régóta ott vannak Tunéziában, és nagy sikernek számít. Aztán ott van a biztonság, a terrorizmus kérdése. Ez komoly hatása van a tunéziai gazdaságra, a turizmusra. Ezt mindenképpen prioritásként kell kezelni. Erre az ágazatra mindenképpen szánni kell az európai segítségnyújtásból, és azt gondolom, hogy ezt rugalmasabban kell tenni. Tunézia kiválóan védi határait, és nagyon fontos szerepük van abban is, hogy Európában hány migráns jut el. A hírszerzési vagy szolgálati információ, amely Tunéziából érkezik, szintén nagyon értékes. Tehát ne feledjük el, hogy ez egy olyan társadalom, amely ahol a civil társadalom is nagyban kivette a részét a a demokratikus átalakulásban. Biztonság, terrorizmus, migráció témája, ezt kiemelném. Sajnos a múltban az erre vonatkozó támogatás nagyon lassan állt rendelkezésre, pedig a döntés hamar megszületett. Remélem, hogy ez a jelentés hozzájárul majd ahhoz, hogy az észak-afrikai országok pozitívabban gondolkodjanak az EU-s támogatásokról. Alapvetően átfogó segítségnyújtásra, támogatásra kell törekedni, és remélem, hogy ezen országok folytatni kívánják majd ezeket a programokat az EU-val, és nem alternatív szervezetek felé fordulnak, vagy más országok felé, mint mondjuk Oroszország. Egyébként azok az országok fölajánlják a segítséget, de nem igazán tesznek ennek eleget. Köszönöm. Thank you, Thomas. And I don't know much Czech. No. Hát annyira nem tudok azért csehül. Pivo prozin, ezt tudom mondani, ez azt jelenti, hogy sört kérek. Köszönöm szépen, elnök úr. A nevemben fogok beszélni, nem a saját nevemben, hanem Takula kollégák nevében szeretnék beszélni. Fel fogom olvasni, amit eh, el kívánt mondani. A pénzügyi támogatás, amit az Európai Unió ad harmadik országnak, ennek a lényege a feltételesség. Egyértelmű iramutatást kell itt alkalmazni. Tunézia esetében azt láthatjuk, hogy például a PER programokat túlságosan hosszú ideig eh, alkalmazták. A harmadik országok, amelyek támogatást kapnak, azoknak földést kell tenniük, ezt nyomon kell követnünk. Nyilvánvaló az, hogy fejlődést várunk el a pénzügyi támogatásért cserébe. Aggasztó az, hogy nincsen általános értékelése a programoknak, az a benyomás alakulhat ki, hogy nem eh, követik nyomon a feltételeket ez az EU nem egy bankautomata, honnan pénzt lehet csak kivenni. A pénzügyi um, támogatás során számos területet lefednek. Nagyon fontos az, hogy um, legyen egy általános értékelés. A ő megköszöni mind a számvevőszéknek, mind, mindkét számvevőszéki jelentéstevőnek a munkát. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most a bizottságot hallgatjuk meg. Kóle úr itt van. Lehet, hogy az ön hozzászólása majd válasz lesz néhány képviselő kérdésére. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Ez egy kellemes délután számomra. Ez az egyik legjobb jelentés, amit a számövőszéktől láttam, és teljes mértékben egyetértünk a jelentéstevővel. annak eh, ellenére, hogy vannak kritikus eh, pontok, azt mondhatjuk, hogy jól költöttük el a pénzt. Pozitív a jelentés összességében, szerintünk az értékelésük konstruktív, és megragadnám az alkalmat arra, hogy Pinkston úrnak megköszönöm eh, az együttműködést a jelentés megfogalmazása kapcsán. Azt látják a jelentésben, hogy az EU gyorsan és hatékonyan reagált azokra a kihívásokra, amelyek Tunézia szembesült ezen turbulens időszakban. Egyértelmű az, hogy a parlamenti képviselők is hasonló tapasztalatokat játhat, láthattak saját hazájukban. A cseh képviselő is elmondta, hogy hasonló turbulens időket éltek meg korábban, és egy forradalom utáni időszakban történő fellépés óriási kihívás, politikai, szociogazdasági fe, kihívás. És ami a programok tervezését illeti, képzeljük el, hogy egy országnak milyen a helyzete, ahol 2007 óta hat különböző kormány volt. Egy ilyen helyzetben nem egyértelmű az, hogy sikerül prioritásokat megállapítani, hogy sikerül a feltételeket megalkotni úgy, hogy minden fél évben egy új kormány áll fel. Hogyha ezt az általános kontextust látjuk, akkor azt láthatjuk, hogy a szemveszék is megállapította azt, hogy az Európai Bizottság, nagy, az Európai Unió nagymértékben segítette a demokratikus átállást, és az eredmény kielegítő. Örülünk annak, hogy a szemőszék és a jelentéstevő is ezt elismerte, azt is elismerték, hogy mennyire bonyolult a helyzet Tunéziában. A jelentés főként a 2011-es, 2015-ös időszakra koncentrál. Amit a szemőszék kritizált, azt időközben már sikerült megoldanunk, hiszen már nem 2015 van, hanem 2017, és azt láthatjuk, hogy további stabilizáció van, annak ellenére, hogy még nem állt helyre a normális helyzet Tunéziában. Nagyon örülünk a jelentésnek, üdvözöljük a tanácsi következtetéseket is, amit június 19-én elfogadtak, és üdvözöljük a pozitív szavakat is a bizottság, a Költségvetési Bizottság részéről. Volt egy látogatásuk is Tunéziában, és így a parlamenti képviselők lehetőséget kaptak arra, hogy nem csak a kihívásokkal szembesültek, hanem azzal is, hogy Tunézia hosszú utat tett meg. Annak is örülünk, hogy megerősíthetjük azt, hogy elfogadjuk a szemvőszék négy ajánlását, és azt a tíz ajánlást is, amit a jelentés résztvevő megfogalmazott. Örömmel mondom el önöknek, és írásban is adom ezt, hogy eh, nem vártunk ezen vitáig, hogy foglalkozzunk az ajánlásokkal. Különösképpen a közös programozás, amelyről szó esett. Ne felejtsük azt el, hogy eh, ez a közös programozás a fejlesztési tanács 2012-es következtetéséig nyúlt vissza, ezt megerősítették 2016 májusában. Azt mondták, hogy ennek kell normának válnia, de hát ugyanakkor ennek önkéntesnek kell maradnia. Tehát igazságos azt mondani, hogy a bizottságnak meg kell tennie minden előfeszítést, hogy folytassa a közös programozást, de nekünk nincsenek jogi vagy politikai eszközénk arra, hogy a tagállamokat erre kényszerítsük. Tehát különböző helyzeteket láthatunk. Vannak olyan asztalok, ahol a tagállamok közös programokat akarnak, vannak olyan asztalok, ahol a tagállamok csak a bizottsággal egy közös elemzésben kívánnak megállapodni, és a műveleti részben sokkal válogatósabbak már, vagy csak bizonyos szektorokat kívánnak kiválasztani, és más szektorokat pedig kihagynak a közös programozásból. Hát csak azért mondom, mert ez nem lehet könnyen megvalósítani, egy újfajta kultúrát kellett kialakítani. Előre lépünk, de ez az előlépés csak az elmúlt két évben történt. Azóta indult ez be, amióta van hét szinten már egy koordináció, és vannak olyan szektorok, ahol ez már megtörténik. Ami fontos az az, hogy jelenleg véglegesítjük az egységes támogatási keretet az Európai Szomszédsági Eszközön belül, Tizennyolc tagállam van jelen Tunéziában, ezek részt vesznek ebben. Van már egy tunéziai öt éves fejlesztési terv, ez nem csak egy kormány stratégia, a parlament is elfogadta ezt Tunéziában, tehát megvan az alapja ennek a közös programnak. A szemőszék helyesen mondta azt, hogy jobban kell fókuszálnunk, mind a szektorok kiválasztásakor, mind pedig a feltételek megszabásakor. Nem értek egyet a számvőszégi taggal, amikor azt mondja, hogy túlságosan általánosak voltunk a feltételekkel kapcsolatban. Szerintem bizonyíthatjuk azt, hogy számos esetben nem fizettünk mindent ki, amit vállaltunk, már csak azért sem, mert a feltételek nem teljesültek. A költségvetési támogatás során meg kell különböztetni a fix eh, eh, részek, illetve a variábilis részek között. A variábilis részek esetében külső adatokat is alkalmaztunk, megvizsgáltuk azt, hogy milyen feltételeket teljesítettek, melyeket nem, és ennek megfelelően fizettünk 150 vagy 0 százalékot ki. Tehát Tunéziában sem mindig fizettük ki a teljes E, összeget. Ami a szektorokat illeti, a szemvőszetnek igaza van abban, hogy ki kell választani a szektorokat. Az ötéves fejlesztési tervvel most már tudjuk a kormány prioritásait, tehát nagyobb a stabilitás parlament, illetve a kormány részéről is, és így a prioritások kiválasztása sokkal könnyebb, mint a forradalom utáni években. A számvevőszék megvizsgálta a Tunéziának adott támogatást nagyon széles körülön, nem csak a makrofinanszírozási eszközöket, tíz vagy akár több költségvetési sort is alkalmazunk a CSO-t, az elént, és eh, egyértelmű, hogyha egy ilyen fajta, sokfajta költségvetési sort alkalmazunk, akkor kicsit mesterséges azt mondani azt, hogy három szaktot válasszunk ki. Egyetettünk abban, hogy kell koherencia, de ugyanakkor nem szabad ezt mesterségesen három szektorra koncentrálni. Az európai szomszédség eszköz esetében ez lehetséges, de a többi költségvetés esetében ez nehéz. Szűkítjük, csoportosítunk, és majd erre még visszatértünk akkor is, amikor beszélünk a 2013 Tunéziának adott segítség kapcsán. Itt leszűkítettük már a szektorok számát, azon szektorok számát, amit az Európai Szomszédsági Alapból támogattunk, Ezen kívül vannak olyan közlemények is, amelyeket megfogalmaztunk, például tavaly szeptember 19-én az Európai Bizottság és a külügyi szolgálat egy közleményt adott ki egy országról, és ebben is az úgynevezett clusteringről beszéltünk. A PFA esetében Panyó úr is ezt említette. Egyetettünk abban, hogy a PFA-kat sokkal gyakrabban kell megszervezni. Tudjuk, hogy a PFA-nk általános időtartama négy év. A jelenlegi PFA, már a 2015-ös helyzetet vizsgálja meg, azt ez év áprilisában adták ki, és a következőre majd két-három évben belül kerül sor, tehát hosszú időszak az, és ez a módszertan megváltozása miatt van így. Egyetértek Pinkston úrral abban, hogy nagyon fontos előfétel a további költségvetési támogatásnak. Végezetül elnök úr, természetesen ragaszkodunk ahhoz, hogy a tunéziai támogatásunkat állandóan értékeljük, változtatjuk, de nem teszünk egy általános országértékelést, szektoriális értékelésünk van, és bizonyára tudják, hogy minden projekt esetében értékelést végezünk nem valós időben, hanem az adott programok végrehajtásának teljesítménye szempontjából. Az értékelési rendszer reális, és lehetőséget ad nekünk arra, hogy időben kiigazítsuk ezeket a programokat. Köszönöm szépen. Um, yeah, not too much for you to respond to now, Mr. Pinkston. I think it's a... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy egy-két gondolat elhangzott, úgyhogy kérem röviden foglalja ezeket össze. Köszönöm szépen, a Pinkston úr. Egyetlen egy megjegyzést tennék. ez pedig a pénzügyi igazgatásra vonatkozik. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy amikor az Európai Unió támogatást nyújt, akkor a pénzügyi államháztartási irányítás rendkívül fontos. A bizottságnak rá kell bólintani arra, hogyha megnézzük a 2015-ös PEFÁT, akkor a következőt látjuk. Mi a besorolás? D plusz. Ez tulajdonképpen az utolsó előtti besorolás. Valamit tehát tenni kell. Valamit mindenképpen tenni kell az államháztartás, eh, illetve az állampénzek kezelése tekintetében. Tehát összességében, összességében pozitív a, következtetésünk, de nagyon fontos, hogy ez egy olyan gondolat, amely mindenképpen foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, és végül tevenek Párnyó úrnak adom meg a szót, ha kéri. Nos, nagyon röviden, csak szeretnék köszönetet mondani a számvevőszék jelentéstevőjének, illetve üdvözlöm az Európai Bizottság képviselőjének a munkáját, valóban, valamint a válaszok minőségét és üdvözlöm. Valóban nagyon fontos, hogy a számvevőszék javaslatai meghallgattatásra találjanak, és a saját ajánlásaink is, hiszen ezek a jó irányba mutatnak, és segítenének Tunéziának abban, hogy a még mindig jelentős akadályokat, nehézségeket legyőzzék. Ezen kívül reagálniuk kell a problémákra. Köszönöm szépen. Valóban azt hiszem, hogy kiváló volt ez a mai vita, nagyon jók voltak a prezentációk, és nagymértékben egyetértett a bizottság, illetve a számvevőszék ebben a konkrét kérdésben. Ez nem mindig van így, úgyhogy ezt is üdvözlőjük. Köszönjük szépen, nézzük. Egyéb kérdések nincsenek. Akkor szeretném bejelenteni, hogy július 12-én kerül a következő ülésünkre. Köszönöm.